Hölgyeim és uraim, kolléganők és kollégák, szeretném üdvözölni Önöket a mai ülésünkön. Először is szeretnénk az ír külügyminiszterre jelentését meghallgatni a külügyi tanács üléséről. Megkértük, hogy jöjjön el. célunk az, hogy a szíriai vita esetében zöldágra vergődjünk. Itt maradhat a külügyminiszter egy fél órával tovább, hiszen főleg Szíriáról szeretnénk vitázni, és a pakisztáni briefinget is meghallgatjuk, de azt is mondtam, és annak oka is van, hogy a saját jelentésemről ma nem fogunk vitázni. És az egészet szeretném különben is átírni. Tehát a közös külés és biztonságpolitikai éves jelentésről van szó. Hiszen hétfő délután olyan dolog történt, aminek következményei lesznek, és ezt a mi munkánk is visszatükrözi majd nem az a kérdés, hogy most a fegyverexport lehetséges legyen, vagy ne, erről különböző vélemények vannak. Én nem tudom pontosan, hogy megállapítható, hogy ki a végfelhasználó, hogyha exportálunk, és hogy igazából esetleg ellenünk is felhasználják ezeket a fegyvereket. És az amerikaiak felfegyvereztek a tálibokat az oroszok ellen, aztán a tálibok ezeket a fegyvereket ellenünk fordították, és terroristák lettek. Az amerikaiak felfegyverezték Saddam Hussein-t ezekkel a fegyverekkel, bevonult Kuwaitba. Aztán lehet, hogy Szíriában is az lesz, hogy Assad eltűnik, és olyan erők kerülnek hatalomra Szíriában, akik nem feltétlenül javítanak az emberek helyzetén ott, és elkezdik vadászni a kisebbségeket. Reméljük, hogy nem így lesz. De elképzelhető, hogy akik hatalomra kerülnek, a enyhén liberálisabb muzulmánokra hajtóvadászatot indítanak. Egy biztos. Ennek a döntésnek elvi jelentősége van. Ez a döntés azt jelenti, hogy ebből kiviláglik, hogy az Európai Uniónak nincs több kompetenciája a fegyverexport területén. És ezt az esetet ismét nemzetállamosították. És biztos vagyok, hogy ez a britek célja volt, és nem Szíria motiválta. Hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a következő két hónapban nem akarunk fegyvert szállítani, akkor kompromisszum születhetett volna, hogy a Genf 2 konferencián lesz döntés. Tehát tartalmilag nincs másról szó. Csak arról, hogy az Európai Unió ne legyen itt illetékes, és hogy nemzetállamosítsák ezt a dolgot. Véleményem szerint ez egy nagyon nagy következményekkel járó dolog, amit józanul kell látnunk. Tehát, mint említettem, a britek újra államosítási törekvése nekik fontosabb volt, mint a szíriai kérdés megoldása. És a vétó használatával részben elérték céljukat. Úgy gondolom, hogy ez azon az éjszakán nem mindenkiben tudatosult. És Haig azt mondta az ülés elején, hogy itt nem európai politikáról van szó, hanem brit érdekekről Szíriával kapcsolatban. Tehát teljes mértékben nemzetileg definiálja ezt a kérdést. És teljes mértékben nemzetállami keretek között szólt erről. És elvileg gratulálhatok neki, hogy mennyire intelligensen oldotta ezt meg. Ezt nagyon okosan ért el. A briteknek nem is kell referendum. Hát hogyha az illetékességet hazaviszik, és a többi illetékességet is hazaviszik, akkor lehetek olyan cinikus, hogy közlöm, hogy ezzel már megvolt a népszavazás. De most eleget papoltam, miniszter úr, öné a szó. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Áfács. Köszönöm, hogy itt lehetek az AFET bizottságban, hogy tájékoztathatom a szakbizottság tagjait a külügyi tanácsról, amely május 27-én volt. A tanács, ahogy hallottuk, és ahogy ön is mondta, Szíria égisze alatt zajlott. A döntés amely az Európai Unió szankcióiról szól, és a fegyverszállítási embargó is ide tartozik, amelyre nem sokára visszatérek. Úgy szintén ide tartozott. Az európai államokat közösen vezeti. Az a meggyőződés, hogy mindent meg kell tenni a politikai megoldás érdekében. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az amerikai orosz kezdeményezést, hogy a felek üljenek a tárgyaló asztalhoz a 2012-es júniusi Genfi eredmény értelmében. Az Európai Unió az összes érdekelt féllel tárgyal, az ensz együtt, az Arab Ligával és Brahimi különleges megbízottal. A következtetések felszólítják a szíriai ellenzéket, hogy politikai megoldáson dolgozzon, amelyben mindenkinek helye van. A konfliktus borzalmas humanitárius következményei Szíria és a szomszédországok számára úgy szinte megjelentek a tanácson. 80 ezren haltak meg, hanem többen, másfél millióan kényszerültek megszökni az országból, és a katasztrófa növekszik. Óriási segítséget nyújt az Európai Unió és tagállamai a térségnek. 700 millió eurót bocsátottunk eddig rendelkezésre. A miniszterek megállapokat abban, hogy 12 hónapig még to korlátozó intézkedéseket foganatosítanak, ide nem tartozik bele a fegyverembargó. A tagállamok aggódnak a fegyverek szállítása tekintetében. A tagállamok pillanatnyilag nem szállítanak fegyvert, és két hónap múlva szeretnék felülvizsgálni a döntést. De addig is az a szándék vezet minket, hogy a Genfi folyamat értelmében tárgyalóasztalhoz ültessük a feleket. És a Európai Unió külszolgálatok vezetője az ensz konzultálva folytatja fáradozásait. És nagyon fontos lehetőség lesz júniusban, hogy az, Amerika, az egy, amerikai Egyesült Államok által vezetett folyamat és az Európai Unió által is szorgalmazott folyamat felülvizsgálatra kerüljön akkor megvizsgálhatjuk a múlt év május és decemberi tanácsi következtetéseket. Nyolc EU-s külügyminiszter látogatta meg a térséget az áprilisi külügyi tanács óta. A külügyi tanács áttekintette a közös kül- és biztonságpolitikát. Itt a külügyminiszterek meghallgatták az Európai Unió főképviselőjének jelentését. Főleg a civil válságmenedzselésre koncentráltunk, és itt a következő Európai Tanács előkészületelő szó esett. Szó esett arról, hogy hogyan lehetne javítani a civil válságmenedzselést, hogy hogyan lehetne a közös kül- és biztonságpolitika határain belül előmozdítani a válságmenedzselést, meg, átfogó megközelítéssel. A külügyi szolgálat is nagyon fontos szerepet fog játszani itt, közös kül- és biztonságpolitikai intézkedések foganatosításában. A főképviselő még számos egyéb fontos témáról szólt. Utalt a magas szintű donor konferenciáról, Mali esetében május 15-én tartották ezt Brüsszelben. Itt 13, kül, 13 állam miniszterelnöke volt itt, és a számos ország külügyminisztere. Itt 3,2 milliárd euróról, és ezen kívül egy 520 milliós csomagról van szó. Most arra koncentrálunk, hogy hogyan lehet végrehajtani majd ezt az újjáépítési tervet. Az Európai Unió, Franciaország és Mali megállapodtak, hogy nem sokára javaslatokat készítenek elő. A tanács az átmeneti úti tervet szeretné kidolgozni, és üdvözölte a főképviselő javaslatát, hogy EU-s választási megfigyelő misszióra kerüljön sor. Ezen kívül a Belgrád és Pristina közötti közeledés is témánk volt, és erről is tájékoztatott minket a főképviselő. Az év végéig kell végrehajtani a Belgrád-Pristina megállapodást. És ide tartozik az amnestia törvény, a párhuzamos rendőrség megszüntetése. A fő képviselő utalta a szeptember 16-i Szomália konferenciára, amely a ebben a hónapban megrendeződő London 2 konferenciát követi majd. Itt az ország újjáépítéséről lesz szó, és arról, hogy a Kotonu megállapodáshoz hogyan férhet hozzá Szomália. Elnök úr, most várom kérdéseiket a tisztelt képviselők részéről. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött, és hogy beszámolt nekünk arról, hogy mi történt a külügyi tanács ülésen. Szíria tekintetében a tanács következtetései, tehát, hogy eh, tudomásul veszük a tagállamok politikáját a fegyverexport tekintetében nem fog az Európai Unió legdicsőségesebb döntései közé tartozni. Tehát eh, itt eh, közösségi kompetenciák újra tagállamosításáról van szó. Tehát egy bizonyos orientációjú tagállam utalt erre. Azonban én valami fontosabb dologról szólnék, ez pedig az emberi életekben történő veszteség Szíriában. Itt a miniszterek tanácsa tényleg megosztott volt. És az is nyilvánvaló, hogy a külügyi szolgálat e, Elnézés, technikai probléma. Köszönöm, elnök úr. Igen, tehát éppen azt mondtam, hogy itt nem is az újra tagállamosításról beszélek, ami például a kereskedelmi politikában is tetten érhető. Bizonyos tagállamok ezt szorgalmazzák. Én sokkal inkább a szíriai helyzetről beszélnék, hogy nagyon sok emberélet bekerült eddig ez a konfliktus. Jövő héten a plénumon ezt kifejezésre is szeretnénk juttatni. Tehát az Európai Uniónak itt erősebb szerepet kell vállalni. Természetesen a főképviselő asszony utalt arra, hogy különféle opciók léteznek, ezekkel foglalkozott is a miniszterek tanácsa. Azonban szeretném kijelenteni, hogy az a következtetés, hogy a tagállamok így döntöttek, nem tartom túlságosan dicsőségesnek. Azonban szeretnék feltenni egy kérdést is. Most nem szeretném a dolgokat túl dramatizálni, de azért szeretném megkérdezni, hogy hány embernek kell még meghalnia, miniszter úr, augusztusig? Már most rengeteg ember életbe került ez a konfliktus. Tehát két évig vártunk. Miért vártunk ilyen sokáig? Miért vártunk addig, hogy a tagállamok így döntsenek? Más politikát kellett volna folytatnunk. Anna Gomes? Miniszter úr? Szalafranka kollégám nagyon diplomatikus volt. Ahogy arra utalt, hogy mi történt. Én diplomata voltam, és ez alapján nagyon borúsan látom az újra tagállamosítás dolgát, amelyre most sor került itt a szíriai konfliktus kapcsán. És sokkal többet nem is akarok mondani. Biztos vagyok benne, hogy a parlament erről még beszélni fog. Most itt a fegyverekről beszélünk, tömegpusztító fegyverekről többek között. Na most átérek Szíriára. És szeretném megkérdezni, hogy a tanács gondolta arra, hogy létrehoz valamilyen olyan alapvető dolgot, mint egy kapcsolattartó csoport, amely az összes féllel kapcsolatot tart. Többek között Oroszországgal, Kínával. Nem csak információ megosztás tekintetében, hanem hogy ezek az országok is felelősséget vállaljanak. Véleményem szerint ez már máshol is megtörtént a Balkánon például. De most Szíriában ilyet nem látok. Ezen kívül még azt is szeretném tudni, hogy a tanács elgondolkozott-e olyan lehetőségeken, hogy lehetővé teszi a térség konfliktusos feleinek, hogy képesek legyenek együtt élni, hogy tolerálják egymást, hogy párbeszédet folytassanak. Úgy fél, attól tartok, hogy az Európai Unió nem teszi meg itt az alapvető dolgokat, amiket igazából megtanulhattunk volna más válságokból, és ez a válság sokkal komolyabb számos tekintetben. És pedig azért, mert a közel-kelet szívében van. Szeretnék még egy kérdést feltenni, ami a közös közös biztonságpolitikát érinti. A következő decemberi tanács tengeri biztonsági stratégiáról fog dönteni. Elképzelhet, hogy a külügyminiszterek és a védelmi miniszterek itt együtt működnek majd, vagy ez a dolog nem érdekli a védelmi minisztereket, és nem is zavarja őket, hogy Szíria esetében mi történik. Lambsdorff úr, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. csak támogatom Anna Gomest. Ez egy eh, döbbenetes nap volt a közös kül- és biztonságpolitika tekintetében. A tanács előtt a különböző tagállamok minisztereit mutatták a televízióban, mind azt nyilatkozta, hogy meg kell őrizni az európai egységet, és nagyon komolyan vesszük ezt. És eh, az este viszont bemutatta, hogy az Európai Uniót nem lehet többé komolyan venni, hogyha Szíria esetében nem tud egységesen fellépni. Ez a helyzet. Az elnök utalt a brit álláspontra, ez világos volt kezetektől fogva, London nem akarta, hogy folytatódjon az embargó. És természetesen a szerződés hibája, hogy itt egységes álláspontot követel. A meglepő dolog az volt, hogy Franciaország csatlakozott Nagy-Britanniához, de úgy tűnik, hogy ez egy európai betegség. Ez egy opportunista együttműködés a britekkel, hogyha éppen passzol. Az én országom is beletartozhat, hiszen Németország is csökkenti az európai kiadásokat, és ebben a tekintetben Németország örül, hogy együttműködhet Londonnal. És amikor a külügyről van szó, akkor itt Franciaország kooperál a britekkel. És ezzel gondolom a britek eléggé elégedettek. Tehát most én nem vagyok akarok cinikus lenni, igazából tényekre utalok, hogy az Európai Unió nem veszi saját magát komolyan. Meg vagyok győződve róla, hogy a brit álláspont esetleg a konfliktus alapján alakult így, de igazából azt látom, hogy van egy brit nemzeti érdek, amely nagyon komolyan eltér attól, amelyet mi európai érdekként fogalmaztuk meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi egységesen próbálunk békét vinni a térségbe, segítjük a szomszédországokat, Törökországot, és megpróbálunk egy konfliktus utáni Szíriát felépíteni európai érdekek alapján. Szerintem ez a brit érdek is, és az európai érdek is. Tehát miniszter úr, szeretném megkérdezni, hogy mit definiált a brit delegáció olyan brit érdeknek, amely más, mint az európai érdek, és amivel itt megtörték az európai egységet. Elnök úr, nem ez az első alkalom, hogy ez így történik nem ez az első olyan helyzet, amikor az Európai Unió képtelen volt egységesen fellépni a nemzeti beképzeltség miatt. Líbia. Líbia esetében Franciaország és Nagy-Britannia volt az az ország, amely beavatkozott. Mali esetében a franciák tettek valamit, és most a britek és a franciák közösen törik meg az európai egységet. Szerintem a decemberi csúcsot vagy töröljük, vagy változtassuk meg a tartalmát, hiszen nincsen közös kül- és biztonságpolitika többé. Hogyha az kormány és államfők az állampolgárok pénzét ott pazarolni akarják, akkor döntsenek úgy, de szerintem semmi értelme nem lesz. Uh, uh, Watson. No, no, no, no, no, no, no, no. Danzsan úr. Oui, monsieur, monsieur le président, merci. Köszönöm, elnök úr. Ugyanúgy meg vagyok rökönyödve, mint a többi kolléga is a forma és a döntés miatt. Úgy érzem, hogy ez volt a lehető legrosszabb döntés, és nem értem az M mögött levő logikát, az a, a, a fegyverembargó felbontása mögötti logikát. Én nem gondolom, hogy ezt jó lelkiismerettel el lehet határozni. A különböző korlátokkal, félintézkedésekkel, amelyek megszülettek, úgy érzem, hogy ezeknek nem lesz megfelelő hatása a helyszínen. Elmondanám, hogy az alternatív megoldás világos, vagy megpróbáljuk megakadályozni a mészárlást egy egyértelmű katonai e, fellépése, de természetesen ez morális szempontból rettenetes. Viszont ez az egyetlen lehetséges alternatíva. Megnéztem a többi elemzést más konfliktusokkal kapcsolatban, annak idején e, a balkáni térségben emlékszem e, a boszniai helyzetre, minden nap megéltük a mérszámlást, mészárlást, és két pont kapcsolódott össze, a fegyverembargó megszüntetése és a fegyveres lecsapás, de itt csak a fegyverembargó megszüntetéséről van szó, és ez így önmagában értelmetlen, hiszen így pervers eh, hatást fogunk elérni, amelyel magunk elé ö, eh, folytatjuk a folyamatot. Tehát úgy érzem, hogy katasztrofális ez a döntés, mint annak idején Libanonban, a Golán térségben is több tíz órát szántunk erre a vitára, a Genfi konferencián is, és hónapok óta foglalkozunk a témával, és jelenleg nincsen európai válasz erre a kérdésre. Assaddal kellett tárgyalni, azt gondolom, hogy ha politikai folyamatot akarunk, akkor mindenkivel le kell ülni, vagy pedig iránt kell elhívni a tárgyaló asztalhoz, ez egy rendkívül fontos kérdés, hiszen tényleges hatása van a tárgyalásokra. 11 órán, órán keresztül vitáztunk arról, hogy hogyan mentsük a menthetőt, és kifelé hogyan tudunk egy olyan döntést hozni, amely vállalható kifelé, és éppen ezért a jelenlegi döntést elfogadhatatlannak tartom. Köszönöm, mondja az elnök, Tanok úr. Köszönöm, elnök úr. Én nem a brit kormány nevében um, szeretnék hozzászólni a vitához, de a jelenleg koalícióban levő párt tagja vagyok, közel állok a brit kormányhoz. Ramdos kollégához csak uh, ta, uh, csatlakozni tudnék, nem a szemben szerződésben történt hiba, a külpolitikában az egyhangú uh, döntés, és az Egyesült Királyság, illetve Franciaország a két legfontosabb katonai erő Európában ezt elfogadhatatlannak tartják, és tulajdonképpen Itt a kormány tartózkodik a fegyverembargó megszüntetésével kapcsolatban. És igen és megfontolások után határozott így, és ez egy rettenetes dilemma. Nem volt eh, cél az, hogy további vérontást eh, okozzon az Európai Unió, hanem az volt a cél, hogy egy brutális rezsimet akadályozza meg a eh, további szörnyűséges tettek elkövetésében, illetve hogy véget vessen a polgárhá, polgárháborúnak. Irán, Oroszország, Kína több ezer katonával van jelen Szíriában, és meg szeretném kérdezni az előbb minisztert arról, hogy mi történik az Európai Unió terrorista listájával kapcsolatban, ezen kis szerepel. Az EU a moderált felkelőket nem tudta eddig felfegyverezni, Szerintem Idris az intézem a kérdést. Ő moderált vezető, és nemzetközi katonai megfigyelőket kéne elhelyezni az országban, viszont ezt senki nem vetette fel, amikor én ezt megkérdeztem. Tehát lehet, hogy ezt a kérdést az USA, Oroszország Genfi találkozón Szíriával kapcsolatban a szlafisták és az a katonai erők megkapják ezeket a fegyvereket, ez pedig elfogadhatatlan. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you, Minister. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, németül folytatnám. Ez nicht so verwunderlich, wo wir azt gondolom, hogy nem nagyon furcsa az, hogy most hol is járunk. Én nem vagyok megrázkódva, hanem pusztán tudomásról veszem azt, hogy a e, jelenlegi tanács csak kifejezésre jutatta azt, hogy hol is járunk a közös külpolitikát, illetően a Lisszaboni szerződés nem hozta meg a közös kül- és biztonságpolitikát, nem indította útjára, hanem a tagországok kompetenciájában hagyja a döntést. Ez a probléma, hogyha elgondolkodunk arról, hogy hogy lehet egy közös elképzelés kialakítani az ilyen típusú konfliktusok esetében, mint ami most Szíriában érzékelhető. Itt különböző elképzelést képz, képviselt az ember arról, hogy ez a politika hogyan nézzen ki, nem akarunk katonai megoldást, ez világos, ez a frakciónk elképzelése is, viszont itt megmutatkozik az EU képtelensége a tovább gondolkodásban, illetve abban a kérdésben, hogy az ilyen típusú konfliktusokat hogyan kezeljük, illetve hogyan tudjuk ezt eh, a közvélemény felé is megfelelően továbbítani. Hogyha decemberi csúcs napirendjére tűzi fő témaként a közös külsbiztonság politikát, akkor minden tagországot fel kell erre készítenie, és a főképviselő asszonynak is el kell gondolkodnia arról, hogy a közös elképzeléseiket eh, hogyan lehet továbbvinni. Tehát itt a polgárok az összes tagországban fel kell tudják ismerni azt, hogy hogy is nézzen ki a közös kül- és biztonságpolitika, hogyan akarjuk ezt kialakítani, ha ez nem így lesz, akkor a tagországokban a politika megint csak rárt ajtók mögött köt dílt, és ez nem követendő stratégia a nemzetközi szava hihetőség tekintetében sem. Második kérdésem, miniszter úr, miért nem volt egyértelműbb pozicionálás ami a menekült problematikát illeti Szalafranka úr volt az egyetlen, aki az emberi dimenzióra utalt Szíriában, illetve térségben, és azt gondolom, hogy Európai Unióként igenis felelősséget kell vállalnunk azért, hogy konkrét, egyértelmű nyilatkozatokat, kijelentéseket tegyünk a humanitárius segítségnyújtás érdekében és a menekültek érdekében. Én többet vártam volna ebben a témában, kérem, hogy térjen ki erre a pontra. Köszönöm. Iman, the floor is yours. Gilmar úr, parancsoljon önné a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is Szíriában a válság egy adott skálán található. Lehet, hogy a felmérés konzervatív, 80 ezer ember gyilkoltak meg, másfél millió ember volt kénytelen elhagyni az országot menekült táborokban tartózkodnak, Libanonban, Törökországban, Jordániában. Sokkal több ember ez, mint amennyit, eh, amennyire számítottunk a folyamat elején. Több mint 6 millió ember vár humanitárius segítségnyújtásra és szorul rá erre. Amióta elkezdtük eh, ezt a vitát ma reggel, arról, hogy hány ember gyilkoltak meg Szíriában, hány ember veszítette el otthonát. És hogyha ezeket mind szem előtt tartjuk, Danzsan úr fogalmazott így, hogyan reagáljunk a válságra, hangzott el a kérdés. Katonai beavatkozással, bármilyen formában történjék ez, nagyon fontos a mészárlásnak véget vetni, vagy pedig inkább politikai, diplomatikus megoldást keressünk el. Az Európai Unió egy békés politikai, diplomáciai rendezésben gondolkodott a válság kapcsán. Éppen ezért az Európai Unió folyamatosan támogatta a brahimi folyamatot, illetve az ezt megelőző folyamatot. Éppen ezért támogatja az Európai Unió a tanács hétfői ülését is, az USA kínai kezdeményezést, illetve a Genf 2-es folyamatot. Uh, by uh, uh, Anna Gomez, which is, you know, do we have a contact? Anna Gomez kérdésére válaszol, hogy van-e kontaktcsoportunk, a Genfi folyamatban volt egy cselekvési csoport, amely tíz országból állt össze, plusz az Európai Unióból. Ez a folyamat újraindul, a Genf 2-es folyamat részeként. A főképviselő asszony és az EKS folyamatos kapcsolatban állnak különböző felekkel a válság kapcsán beleértett természetesen az ENSZ-et. Azt gondolom, hogy azt is figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unió a legnagyobb hozzájáruló a humanitárius erőfeszítéseknél, illetve támogatja a menekülteket a legnagyobb mértékben. Ezt a kérdést Scholz úr vetette fel a menekültek helyzetével és a humanitárius helyzettel kapcsolatban. Ezzel a kérdéskörrel a végkövetkeztetések foglalkoznak, a tanácsülésének végkövetkeztetései. Ezek nem pusztán a szankciókra és a fegyelembargóra korlátozottak. Volt egy három oldalas, nyolc pontos végkövetkeztetési lista, és ezek külön foglalkoznak a humanitárius válsággal, azzal, hogy mi történik a menekültekkel, illetve azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket az Európai Unió tesz a helyzet megoldása érdekében 800 ezer eurót, illetve 800 ezer euróból 700 ezeret már eddig sikerült felhasználni, ami a szankciók kérdését, illetve a fegyverembargót illeti. Ahogy Lambsdor úr felhívta a figyelmet erre a pontra, itt egy olyan döntésről van szó, amelyhez egy hangú határozatra van szükség. A tanács hétfőn a szankciók megújításával foglalkozott, a szankciókra vonatkozó rezsimmel, és ennek a hónapnak a végén ez a rezsim lejár, beleértve a fegyverembargót természetéből adódóan jár le, tehát meg kell újítani, ami a szankciókat illeti, beleértve a fegyverembargót. Itt is egyhangú döntésre van szükség a tanácson belül. Egyhangú döntés volt végül is, ami a gazdasági szankciók, kereskedelmi szankciók, pénzügyi szankciók megújítását illeti, és A különböző restriktív intézkedéseket, és nem volt egyhangú döntés a fegyverembargó megújításáról. Éppen ezért a tanács következő problémával találta szembe magát, azzal kapcsolatban, hogy a fegyverembargót lehetne valahogy módosítani kompromisszum formájában, illetve nem volt egyetértés a fegyverembargó megújítását illetően, és ezután az egyes tagországok ügye az, hogy dön, döntsenek arról, hogy ők maguk hogyan kezelik a kérdést. Nem akarták nyitva hagyni ezt a kérdést, éppen ezért született egy nyilatkozat, amelyben az összes tagország megállapodott és eltökélte magát mellette. És ez a nyilatkozat számos feltételt rögzít, amelyek vonatkoznak majd a fegyverek szállítására. Beletartozik például az, hogy a fegyver eljuttatása a szír nemzeti koalícióhoz történik, tehát itt nem egy általános fegyver eljutatásról van szó. Számos képviselő kitért arra, hogy milyen, milyen mértékben lehet ellenőrizni például azt, hogy a fegyverek hova érkeznek, a polgárok, a civilek védelmét szolgálják ezek a fegyverek, megfelelő záradékok is léteznek a visszaérés ellen, és ez rendkívül fontos. A tagországok megvizsgálják majd az export engedélyezési eljárásaikat olyan kritériumok alapján, amelyeket a tanács közös álláspontja rögzítettek. 2008. december 8-án, és ez közös szabályokat rögzít a katonai technológiára vonatkozó exportra nézve, illetve rögzíti az elveket ebben a tekintetben. Végül pedig a tagországok nem folytatják a berendezések szállítását. Tehát itt nem, inkább, nem annyira egy idő távról van szó, augusztus 1 az az időpont, amikor a tanács újból vizsgálja a kérdést. A Genfi kettes folyamatot tovább kell vinni, és én így értelmeztem ezt a helyzetet. Discussion. Uh, the discussion didn't center. A vita uh, nem a nemzeti érdekek körül volt. A vita egy igazi kísérlet volt arra, hogy közös álláspontra jussunk. Senki nem mondta azt, hogy volt egy különleges nemzeti érdek, amit követne ezen vita során. Amit kifejeztek, az az volt, hogy megpróbáltak közös álláspontra jutni. Sajnálatos módon azonban nem jött létre egyhangúság a fegyverembargó megújítása mellett, és ezért, ami létrejött, az egy nagyon erős következtetés, politikai következtetés Szíriával kapcsolatban, amely leszögezi azt, hogy az Európai Unió mit gondol a folyamatról, és hogyan próbál politikai megoldást találni a humanitárius helyzetre, és kinyilatkoztatja a fegyverembargóval kapcsolatos helyzetet és Voltak kérdések a CSDP-vel kapcsolatban. Ezt a decemberi tanácsra küzdöttök elő a külügyi tanács, a védelmi miniszterek is előkészítik ezt. Ilyen ülések lesznek majd a december ülés előtt. Hétfőn a civil oldalára koncentráltunk, a közös biztonság és védelmi politikának. Főként a tengeri stratégia tekintetében. Természetesen ez nagyon fontos részét képezi ez egyenletnek. Nem csak erre a havi találcsolásra koncentráltunk, hanem a további lehetőségek is még. Order, Mr. Chairman. I asked about Hezbollah. A Hezbollahról is kérdeztem, Panceri úrnak adtam meg a szót, mondja az elnök úr. A Hezbollahról akar... E- erről nem beszéltünk hétfőn, mondta Gilmod úr. Pancieri úr. E- e- Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy eljött hozzánk Gilmot úr, egyetetek Szalafranka úrral. nem igazán tehetjük ki az ablakba ezeket a következtetéseket, eléggé politikai, politikai eléggé álszent dolog történt, nem hosszabbítják meg a fegyverembargót, és minden ország azt tesz, amit akar. Igazából áttértünk egy optátra a külpolitika területén. Senki nem fog egyenlőre fegyvereket szállítani, de hát milyen garanciák vannak erre? Hogyan lehet egyáltalán megakadályozni azt, hogy a fegyverek terroristák kezébe kerüljenek? Úgy gondolom, hogy a valóságban igazából egy kis levélkével próbáljuk szégyenünket leplezni. Oroszország is reagált már, Oroszország az Assad rezsimnek levegőrakétákat kínál, légirakétákat kínál, kíván szállítani. Ezen kívül szeretnék beszélni a szörnyűséges menekült helyzetről, néhány órán belül láthattuk tegnap azt, hogy a szíriai polgárháború milyen fajta fegyverkezési versenyhez vezet, és mennyire átláthatatlan helyzetet fog ez eredményezni. Anélkül, hogy ahelyett, hogy igazából létrehoznának egy igazi európai külüli politikát, szétrombolják azt, Genfben fontos szerepünk van, viszont ezt nem használjuk ki. Elnök úr, szeretném megkérdezni öntől azt, hogy nem lenne itt az ideje annak, hogy eh, a szakbizottságunk rugalmasságán keretén belül egy külön ülést hívjunk össze az európai, politika, eh, európai külügyi politika kapcsán. Itt az ideje annak, hogy eh, egészen formálisan egy olyan kérdést tegyünk fel, hogy mi lesz az európai külpolitikával. Thank you, Chairman Minister. Um... Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni mindazt, amit a kollégáim már elmondtak, de egyetértek azzal, hogy soha nem volt ennyire kézzelfogható az Európai Uniót érintő krízis, mint most szeretnék a régióról beszélni, nem hallottam arról, hogy milyen fajta kihatásai lesznek ennek a régióra, hiszen nap mint nap láthatjuk ezt. Egyre inkább azt látjuk, hogy a legrosszabb helyzet kezd kialakulni. Libanonban is, amit előre jegyeztek, az öbölmenti országokban, Törökországban is érezhető ez. Azt mondta, hogy a régióval kapcsolatban nem beszéltek arról, hogy a Hezbollahot ráteszik-e a terrorista listára. Mi a helyzet Oroszországgal? Tegnap reagáltak a döntésre, azáltal, a Szíriának fegyvereket küldtek, és ez eléggé aggasztó. Mindezek mellett vannak olyan harmadik országok, amelyek segítséget kínáltak Szíria számára. Ezt ön is elmondta, viszont a pénzt nem utalták át. Tehát számos kérdés van, amit meg kellene oldani. A humanitáris katasztrófa megelőzésére. Kérem, hogy mondjál véleményt ezzel kapcsolatban. Jakon Szári asszony következik. Köszönöm szépen. Röviden két kérdés. Az első az Európai Unió helyzetét illeti. Minnyáján tudjuk, hogy az Európai Unió nemzetközi befolyásolási hatalma a gazdasági válság miatt csökkent. A kérdésem az, hogy személyesen hogyan ítéli meg ezt a döntésképtelenséget a szíriai esetben? Mennyire gyöngíti ez az Európai Unió nemzetközi helyzetét? A második kérdésem pedig a fegyver exportra vonatkozik. A tagállamok kormányzatainak van valamilyen lehetséges elképzelése, hogy hogyan akadályozzák meg az Assad rezsim felfegyverkézés? Tehát hogyan tudják megakadályozni, hogy ne rossz kezekbe kerüljenek a fegyverek? Köszönöm. Iman, um, Gilmore úr. Szerintem nagyon fontos az, hogy megértsünk egy-két dolgot. Először is, először is azt, hogy a döntés, amit meg kellett hoznunk hétfőn, az arról szólt, hogy megújítjuk a szankciókat, beleértve ebbe a fegyverembargót is. És ismételten, hogy elmondtam, nem volt egyhangúság arra vonatkozólag, hogy megújítsuk a fegyverembargót. Ez a valóság, és a külpolitikában így születnek meg a döntések a tanácsban. Azt veszük figyelembe, hogy mire ö, hatalmaz fel bennünket a szerződés, és mire nem. Mindannyian megvan a saját véle- véleményünk. Azzal kapcsolatban, hogy folytatódnia kellene-e a fegyverembargónak, vagy nem de ezt a fajta döntést nem tudtuk meghozni. Másodszorban az is fontos véleményem szerint, hogy hogy felismerjük azt, hogy miben is állapodtunk meg, és milyen fajta álláspontot foglalt el a tanács, ami nem volt más, mint az, hogy a Genfi 2-es folyamatot támogat, támogatjuk, együttműködünk, és biztosítjuk azt, hogy ez valóban sikeres lesz, és hogy minden fél, akinek ott kell lennie, az ott lesz. Ez nem lesz egyik napról a másikra kész. Ez egy igazi folyamat, amely politikai megbékéléshez vezethet, illetve amely által vissza lehet állítani a békét Szíriában. Szembe kell néznünk a humanitárius helyzettel, a menekültek helyzetével. Szkáke asszony feltette a kérdést, hogy mi hatása lesz ennek a szomszédos régióra. Igen, erről beszéltünk, és nagyon komoly problémával állunk szemben. Nagyon sok menekült van Libanonban, Törökországban, Jordániában. Nagyon szörnyű helyzetben vannak. Lehetőségem nyílt arra, hogy megvizsgáljam a törökországi helyzetet. Itt jól kezelik a helyzetet, de nagyon feszült a helyzet, és ez érthető is. Lehetőségem volt arra hétfő reggel, hogy beszéljek erről a kérdésről Devatulú külügyminiszterrel a társadalmi szerződés kapcsán. Erről is beszéltünk, Az a kérdés, hogy van -e mód arra, és mit történik azokkal az országokkal, amelyek azon gondolkodnak, hogy az Assad rezsimnek fegyvert adjanak. Hát nincsenek ilyen tagállamok a 27 tagállam közül. A 25 tagállamnak egyáltalán nincsen semmilyen fajta olyan terv, hogy bárkinek a szídei konfliktusban fegyvereket szállítsanak. Az az, azok az országok, amelyek esetlegesen elgondolkodnak a fegyverszállításon, azok ezek során meg kell felelniük a tanács következtetéseinek 2008-ból a fegyverszállítással kapcsolatban. Az Európai Unióban nincs olyan helyzet, ahol a fegyverexport mindenki számára szabadon történhetne. Vannak szabályok a fegyverszállításra, amit 2008-ban határoztunk meg, és ezeket az elveket, ezeket a szabályokat még mindig alkalmazni kell. Az a nyilatkozat, amit hétfőn este elfogadtunk, ennek során minden tagállam elfogadta azt, hogy meg fog felelni ezeknek a feltételeknek. Mindenki, aki szeretne visszatérni a következtetés részleteihez, az láthatja, hogy nagyon komoly elveket fektettünk le. A Szíriának szállítandó fegyverek kérdésében is nagyon szigorúak voltunk. Mindemellett a Szíriába történő fegyverszállítás az csak is a szíriai ellenzéket szolgálhatja, és csak is polgári védelmet szolgálhat, és itt számos garanciának kell megfelelni. Úgy gondolom, hogy most már tovább kell lépnünk, mert a hétfői következtetések a legfontosabbak a szíriaiak számára, akik jelenleg többször elborzasztó körülmények között vannak. Mindenképpen tehát előre kell lépni. Arra kell koncentrálnunk, hogy a Genfi 2 folyamatot beindítsuk, hogy felhasználjuk az Európai Unió erőforrásait pozitív módon, úgyhogy minden felett leültessünk a tárgyalóasztalhoz, és azt biztosítsuk, hogy ez a folyamat nem csak egy egynapos egyszeri konferencia legyen, hanem ez valóban egy folyamatot indítson el, amelynek során béke megállapodást lehet létrehozni Szíria számára. Úgy gondolom, hogy az előttünk álló időszakban erre, ebbe az irányba kell terelni az Európai Unió külpolitikáját. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy egy kicsit folytathatjuk a főtitkárral. És szeretnék kérdést, egy kérdést megismételni a főtitkár irányába is, mégpedig azt a kérdést, hogy mi lesz a további eljárás a fegyverexport eh, területén, hogyan lehet e- megakadályozni azt, hogy ez valóban egy, egy eh, egyszerű eset legyen, hogyan lehetne mindezt eh, elérni, milyen fajta javaslatai vannak a külügyi szolgálatnak ezen események után. Nagyon röviden szeretnék arra reagálni, amit a miniszter az imént elmondott. Én megértem az önök érzéseit, és nem csak önök gondolkodnak így sokan a tanácsban, ugye így gondolkodtak, de szerintem megfelelő módon kell ezt kezelni. Megszüntették a fegyverembargót, és ezt visszaadták a tagállamok kezébe, de a szíriai helyzettel kapcsolatban nem szoktam meg minden fegyverembargót, amit meghoztunk az elmúlt időszakban európai szinten. És eh, a miniszter utat a 2008-as eljárási, eljárási kódexre, magatartási kódexre, és úgy gondolom, hogy eh, önök is meglepődnek, hogy mennyire szigorú feltételek vannak eh, itt, ebben a kódexben. a fegyverszállítás kapcsán. Szíria esetében nagyon fontos ez, mert a fegyverembargót így megszüntették, nem, nemzeti szintre vitték ezt át, tehát a nemzeti bíróságok dönthetnek arról, hogy figyelembe veszik-e a magatartási szabályzatot, vagy nem, tehát ez már nem az EU keretén belül történik. Semmi nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a jövőben, hogy döntsenek együtt a fegyverembargó kérdésében 20, 27 et döntetnek erről, és fegyverembargót alkalmazhatnak a világ másik részén is. Erre lehetőség van. Ez egy nem egy olyan döntés volt, ami azt jelenteni, hogy minden, ami most már a fegyverembargó területén történik, az kikerülne a közös kül- és biztonságpolitika területéről. És hogy miért volt annyira fontos ez a politikai kijelentés, az az volt, hogyha még döntenénk is arról Szíria esetében, hogy ismét hogy ismételten nemzeti kézbe adjuk a fegyverembargó kérdését, hogy az elnök úr is mondta, figyelembe kell venni bizonyos garanciákat. Először is az eljárás, ezt a magatartási kódexet, ezen kívül csak is a szíriai ellenzéknek lehet fegyvert szállítani, és csak is polgári védelem szempontjából. És ezen kívül biztosítani kell azt, hogy tudják, hogy kik a szállítmányok végfelhasználói. Ezen kívül a politikai nyilatkozat azt is tartalmazza, hogy egyetlen egy tagállam sem kíván most jelenleg fegyvereket szállítani Szíriának, és ezen kívül van egy felülvizsgálati záradék is, amely ezt a e, e, amely tartalmazza azt, hogy július előtt visszatérnek e, erre a témára. Miért? Azért, mert e, nem tudjuk még, hogy a Genfi folyamat hogyan alakul júliusig, hogyha a Genfi folyamat előre mozdul, megfelelő irányba fog haladni, akkor lehet, hogy másfajta döntések is születhetnek a tagállamok részéről. Tehát úgy gondolom, hogy még akkor is, hogyha mindannyian egyetértünk abban, hogy ez nem a legszebb oldala az európai történelmnek, akkor sem kell azonnal drámai következményekre gondolni, mert szerintem sokkal bonyolultabb, komplexebb ez az egész téma, mint hogy az első látásra tűnik. Elolvastam egy kisebb sajtóközleményt, amelyben az állt, hogy amit elértek a külügyminiszterek hétfő este, az ritka példája volt annak, hogy az európaiak rájöttek, hogy nem értenek egyet, de mégis sikerült előre mozdulniuk. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Mielőtt még értékelnénk, illetve elítélnénk azt, ami hétfőn történt, először is meg kell néznünk azt, hogy milyen fajta más alternatíva volt itt a 12 órás tárgyalás után, amikor eljöttünk arra, hogy megosztottak vagyunk, és nem tudtuk megállapodni a lényegben. Az egyetlen alternatíva az volt, hogy minden szankciót megszüntetünk, és azt, ez azt jelentette volna, hogy nincsenek szankcióink Szíriával kapcsolatban, és ez még rosszabb lett volna, és pontosan ezért hoztuk meg ezt a döntést, ami nem teljesen kielégítő, de legalább egyfajta előremozdulást jelent. Utolsó sorban, és itt befejezem majd elnök úr, Szeretném, hogyha megvizsgálnánk a következtetéseket, és láthatnák azt, hogy nagyon sok intézkedést tesznek, nagyon sok iránymutatás van ezekben, és itt beszélnek azokról a kérdésekről is, amiket ön is feltettek, tehát például milyen hatása lesz ennek Jordániára, a menekültek helyzetéről is beszélnek, beszélnek a humanitárius védelemről, a polgári védelemről, és így tovább. Tehát ez ebben a kérdésekben előre mozdulás volt, és megpróbáljuk eh, a Genfi folyamatot összehívni, a diplomáciai erőpesztések történnek, az USA-val, eh, Oroszországgal is kapcsolatban vagyunk, és ez folytatódni fog a Genfi konferenciáig, és remélhetőleg ez egy sikeres folyamat lesz. Thomas? Anna Gomes. Igen, nagyon figyelmesen követtem szavait, azonban eh, itt a szavait megfogadva a viselkedési kódex a fegyver export területén is megosztásra került a legutóbbi külügyi tanácson. Tehát szerintem ennek a jelentés, ezt a jelentést felül kell vizsgálni. Parlamentként nagyon egyértelmű üzenetet kell küldenünk. Lehet, hogy itt egy rossz indulatú értelmezés volt, hogy nem a nagykövet mondta, de lehet, hogy ö, csúnya. És ez pedig tényleg ö, visszaesés jelentett a fegyverexport területén megfogalmazott közös törekvéseinknek. Ennek Szíriában következmény lesznek, komoly következményei, de lehet, hogy Szírián túl még komolyabb. Éppen ezért ezt az anyagot felül kell vizsgálnunk. Ezt a jelentést mindenek előtt. Szeretném feltenni a kérdést, de van nagykövetnek és miniszter úrnak. Nem voltam elégedett a válaszol. Egyszer itt van a Genfi konferencia, itt van ez a Genfi akciócsoport, és van egy eh, ENSZ biztonsági tanács kapcsolattartó csoportja, és ez is eh, felelős. Making Russia and China with... És Oroszország és Kína nagyon sok mindent megvétóztak a biztonsági tanácsban. Tehát legyenek ők is felelősek ebben a folyamatban, és nem értem, hogy ez miért nem történt meg Szíria esetében. Tanulnunk kellett volna a korábbi válságokból, ez egy nagyon lényeges elem. És Brahimi nagykövet nem ért el semmit. És, és, és, és csak keveset érhet is el. De a biztonsági tanács kapcsolattartó csapata, ez tényleg lehet valami, ami erősíthető? Végezetül pedig Líbia. Összefügg a Mali átfogó megközelítésről, tudjuk. Tehát ismerjük el, hogy nem volt nagyon hatékony ez a dolog. Most bizakodóbb. Elegem van már. A ENSZ képviselőkkel jönnek, mennek. Igen, köszönöm. Nagyon figyeltem, amit hallottunk. És nagyon sokan úgy érezték magat a násban, ahogy mi érezzük itt magunkat. Tehát nem volt véletlen, hogy az osztrák külügyminiszter legalábbis a német nyelvű sajtónak azt mondta, hogy teljes csőd volt. És akkor utána visszament tárgyalni. Tehát igazából itt a tanács profi szintjén is katasztrófa volt. Tehát ismerjük Piris úr könyvét a tanács működésképtelenségéről. Igazolódott. De amikor az ír külügyminisztert hallgattam, hogy senki nem beszélt nemzeti érdekről, hát ez nagyon, nagyon furcsa volt, hiszen Hague, William Hague csak is a nem brit nemzeti érdekekről beszélt. Nem tudom, hogy belül beszélt erről, vagy nem. Kint a tévékamerába ezt mondta. És itt most szeretném elmondani, hogy ez a nyilatkozat, amelyben eh, kijelenti, hogy eh, betartják a törvény szavait, és tiszteletben tartják. Tehát Franciaország és Nagy-Britannia elkötelezte magát, hogy nem szegi meg a törvényt. Hurrá, gratulálok! De szerintem ez elrejti azt a tényt, hogy eh, nagyon-nagyon csúnya hibát követtek el. Egy utolsó megjegyzésem, és ezt komolyan kell vennünk. Egy lényegesebb vita tekintetében. 12 óra tárgyalás sok. És egy ilyen tárgyalás után, ismerem az ilyen tárgyalásokat, tehát is ilyenkor csak két rossz választási lehetőség van. De most ne ezt a 12 órát nézzük, hanem két évet nézzünk. Líbia képtelen volt együtt mozogni, a britek és a franciák döntöttek, Mali, az Európai Unió képtelen volt cselekedni, Franciaország cselekedett. És itt van Szíria. És itt két tagállam ellenébe száll 25 tagállamnak. Tehát, hogyha egy tágasabb kontextusban gondolkodunk, akkor én nagyon aggódom a közös kül- és biztonság politika tekintetében, és nem látom azt, hogy elkövetkezendő válságok esetén közösen tudnánk fellépni. Köszönöm, elnök úr. És szeretném Imonnak is megköszönni a magyarázatokat. Nagyon komoly problémákról van szó. És ebben a kontextusban világos, jó magyarázatokat kaptunk. Azonban nem akarok mazohista lenni, és nem akarok a minisztereket vádolni. Ez a probléma nagyon sok más problémával függ össze. És a biztonsági tanácsban két állam állandóan megvétózza itt a közös fellépést, és nem engednek. Most egészen őszintén, elnök úr, figyelembe kell vennünk azt a kérdést is, amely a tagállamok kompetenciájával függ össze, az egyhangúságról szóló szabályjal, és a tanács pedig megpróbált megoldást találni a tagállamokon keresztül. Megpróbált megoldást találni a nehéz problémára. És ahogy az írminiszter meg is állapította, minden nap halnak meg emberek. És Hány ember halt meg ezen vita során is? A tagállamok tevékenységéről is beszélnünk kell, a tagállamok döntéseiről, mindenhol születnek döntések, és emlékeznünk kell arra, hogy a polgárok azt várják tőlünk és a tanácstól, hogy képesek vagyunk megoldásokat találni a problémákra. És így kell tevékenykednünk, és ezekben a dolgokban kell eredményt elérnünk. Ezekben a kérdésekben kell megállapodnunk a miniszterek tanácsában. És a szankciókat pedig a tagállamoknak végre kell hajtani. De hogy már az elején mondtam, elnök úr, szerintem észszerű és fontos is, hogy eh, lássuk ezt a döntést, és pedig egy tágabb kontextusban meg kell néznünk, hogy mik a játékszabályok, azonban szomorú és sajnálatos, hogy ez az illetékességi konfliktus megmarad, és valamit tennünk kellene ez ellen. Egészen röviden, én is üdvözlöm Pierre Vimans észszerű magyarázatát, de még csak szeretnék válaszolni Lambsdorff úrnak, megtámadta Franciaországot és Nagy-Britanniát, hogy megosztotta a közös külös biztonságpolitikát. Én emlékszem Németországra líbiai intervenció alatt az ENSZ-ben. Az a valóság, nem ebben a bizottságban volt, de az a valóság, hogy nincsen közös kül- és biztonságpolitika. Igen, van elméletileg. De ez mégis a szuverén nemzeti, nemzeti védelmi politikán nyugszik. És nagy-Britannia és Franciaország úgy döntött, hogy a mérsékelt lázadókat támogatja, hogy fejezzék be ezt a véres háborút. És a nemzetközi joggal is összehangoztatható ez. Tehát az én országom nagyon sok esetben segített ilyen konfliktusokat megoldani. És folytassuk majd a vitát a közös kül- biztonságpolitika tekintetében. Nekem is lenne még egy kérdésem. Lehet, hogy rossz következtetéseket vontam le. Az a helyzet, hogy Nagy-Britannia és Franciaország megkockáztatták volna azt, hogy a gazdasági szankciókat is megszüntetik? Hogyha a fegyverexport elleni embargó nem elégséges? Tehát itt zsarolásról van szó, vagy arról, hogy kinek erősebbek az idegei a tárgyalásokon? elképzelhetetlen, hogy reszkírozták volna, hogy az összes szankciót leállítják. Elképzelhető lett volna? Nagyon röviden szeretném megválaszolni. Tényleg ez a kockázat fennállt. Akik nem akartak megállapodni, azok elhagyták a termet. És akkor nem lenne semmilyen szankciónk. És ez tényleg a tárgyalások 11. órájában volt. Úgy döntöttünk, hogy egy puha földetérést választunk, melynek során megújítjuk az összes többi szankciót, gazdasági, polgári szankciókat, és elfelejtjük a fegyverembargót. De itt egyhangúság kell. Megismétlem. És ez nem lett volna lehetséges. Tehát ennyire egyszerű. Most Anna Gomesnek válaszolnék, és a Genfi kérdése visszatérve, igazából ez az igazi probléma. Mindig ezt hiányoltuk. Genf nem csak konferencia volt, hanem létrehozott egy akciócsoportot és azóta a főképviselő, a külügyi hivatal és az Európai Unió is támogatta a Genfi folyamatot. És pedig az összes többi nemzetközi fél akarata ellenére. Ezt meg kell érteni. Tehát ami Genfben megindult 2012. június 30-án, az nem csak az volt, hogy együttműködünk, tárgyalunk, hanem 10 ENSZ tagállam, a P5 és néhány egyéb ország, Irak, Törökország, Katar és néhány más, plusz az Európai Unió megalapodtak, hogy végrehajtják ezt a kompromisszumot. És soha nem sikerült ezt megoldani, mert néhány tagállam egyszerűen megtagadta azt, hogy részt vegyen benne. Tehát akik június elején megállapodtak ebben, utána később nem voltak hajlandók részt venni a végrehajtásban. És egyetértek Szalafranka urra, 80 ezer ember halt meg, és esetleg Genf mégiscsak a megfelelő mód lett volna. Tehát ha nem értjük ezt a hátteret, ha nem értjük, hogy miért, volt ilyen megosztottság a tagállamok között. Mert akik Genfet támogatták, az egyik oldalon voltak, és a többiek pedig azt mondták, hogy Genf nem a megfelelő megoldás. Szerintem térjünk vissza a Genfi megoldáshoz. Ez nagyon fontos, mindjárt támogatnia kell. És mindenki megalapodott 27-en, hogy támogatják Genfet, és remélem, hogy támogatni is fogják. És ez itt az egyik lényeges probléma. És lenne még egy megjegyzésem, Lambsdorff úrhoz Líbia, Mali, Szíria kapcsán. Nagyon jól értem, amit mond. És úgy gondolom, hogy igaz, amikor a közös és biztonságpolitikáról beszélünk, akkor legyünk óvatosan, hiszen, óvatosak, hiszen mind a három válság nagyon különbözik egymástól. Mali, ahogy helyesen utalt rá, azt mutatta, hogy áttörést szeretnénk elérni. diplomáciai tevékenység új határozatokhoz vezetett. Például az ensz hogy küldjenek békefenntartó erőket, afrikai békefenntartó erőket. Tehát az egész folyamat beindult. De legyünk őszinték, mindenkit meglepett az a döntés, hogy Bamako felé elindult Franciaország. Elképzelhető, hogy a titkosszolgálatok ezt előre látták. lehet, hogy ezt tudták az alatt, amíg mi előkészítettük a saját fellépésünket. Az biztos, hogy nem tettünk konkrétan semmit. És ez azért volt, mert a tagállamok megtagadták azt, hogy a közös kül- és belpolitika esetén együttműködjenek, és ez ugyanaz volt Líbiában is. Líbia esetében tudjuk, hogy mi történt, néhány tagállam szorgalmazta a fellépés, néhány tagállam nem. Azonban Szíriában nem csak az Európai Unió képtelen kezelni a helyzetet. Az egész nemzetközi közösség kételkedik, hogy mit tegyen a közösség, és haboz. Hát mindenki szólt itt a repülési tilalomról, a humanitárius folyosóról, erről mindenhol szó esett az ENSZ-ben, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. És nem sikerült döntésre jutniuk, legyünk őszinték. Nagyon nehéz döntéseket kell hozni, nagyon összetett a probléma, és hogyha megnézzük azt a döntést, amely hétfőn született, itt is kétféleképpen értelmezhetjük ezt. Ez pedig ismét azt jelenti, hogy amikor Szíriáról beszélünk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy uh, hogyan ítéljük meg a helyzetet, hiszen nagyon bonyolult, nagyon képlékeny a helyzet, és állandóan mozgásban van. Tehát az egyik helyzet átalakul egy másik helyzet. Elnézést, túl hosszú voltam, elnök úr. Köszönöm szépen főtitkár úr, hogy egy fél órával tovább maradt itt nálunk, és hogy tudtuk folytatni a vitát, azonban ezt a vitát még nem fejeztük be. Minden jót kívánok, köszönöm. kolléganők és kollégák, akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a szavazás. És az Andri Kiene jelentésről szavazunk. Megnézem, hogy itt van-e a kártyám. Ja. Igen. Andri Kiene, azt van megjegyzés a jelentéshez? Elnök úr, nem, köszönöm. Folytathatjuk szavazással. Hát akkor szavazunk. Huszonegyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lambsdorff úr, ez a maga dolga, nem az enyém. Megnyitom a szavazást. Meg van nyitva a szavazás. Zárom a szavazást. Zárom a szavazást. 33 mellette, 6 ellene elfogadtuk. Hát így is láttam. Gomes azt, hogy nem tud szavazni, tehát 34-en voltak mellette. A Lambsdorff asszony döntése nem számít. Sajnálom, Lambsdorff úr. Most a 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ha 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az 5-ös kompromisszum Wer ist dafür? Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 39-es módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 40-es mellett? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett? Ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellett? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene, még egyszer, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Az 57-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 51-ből 28 mellette, 23 ellen elfogadva. 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Die Antrag ist, der Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 25 ellene, elfogadva. 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, szóbeli módosítás kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63 okafogyottá válik. 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 26 ellene elutasítva. Lambsdorff úr az ön szavazata megint csak nem játszik szerepet. 14 mellette, el, 13-as, javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene ellenőrizzük. Claudia. Nein. Graf Lambsdorff Stimme spielt wieder keine Rolle. Lambsdorff kolléga szavazata megint nem esik latba. Kompromiss 3. Ist dafür. Er Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 1-es, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Itt. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazás, Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 22 ellene, két tartózkodás mellett elfogadva. Lambsdorff mellette vagy ellene? Damit ist der Bericht angenommen. Elfogadtuk a jelentés. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Lezárom a szavazást. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez Lambsdorff úr jelentése, a tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ közgyűlésének 68. ülésszakáról möchte es wiederum ja. so schon bleiben. Ja, ja. Fiorello, puoi riprendere, puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Ja. Lambsdorff, parancsoljon, önél szó. Most hirtelen akkor megadja nekem a szót, elnök úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Még egy kicsit zaj van itt a teremben. Egy percet várok még, amíg a kollégák kimennek, leülnek és lezárják a beszélgetéseket. Sì, no, sono strutturale. Lambdorf, prego, la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit elmagyaráznám a jelentés hátterét. Itt a tanácshoz intézett ajánlásról van szó, az Európai Unió prioritásairól, az ENSZ közgyűlésének 68. ülésszakáról, ez most összeveszi majd kezdetét. Az előző évekhez hasonlóan egy olyan munkáról van szó, amely nagy egyetértésben zajlott itt a házban a frakciók között. Wir haben ja seit einigen Jahren néhány év óta szinte már intézményesített párbeszéd eh, valósult meg az AKS-szel ezekről a kérdésekről, és eh, Évek óta a közgyűlésre parlamenti delegáció utazik az ENSZ munkacsoport keretében, és nekem jutott ezzel a megtisztelő szerep, hogy vezethessem ezt a munkacsoportot. Egy olyan folyamatról van szó, amely évente megismétlődik, természetesen a súlypontok változnak. A mai ajánlás tervezetben például tükröződik a nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló megállapodás, amelyről az ENSZ döntött az elmúlt évben, tehát ez rendkívül aktuális téma. Nagyon fontos szerep számunkra az, hogy e milyen szerepet tölt be az ensz belül ebben a témában. Folytatunk vitát a két tagország magatársásáról, amelyek állandó tagjai az ENSZ biztonsági tanácsának. Itt mindig bonyolult ügyekről van szó. A jelentés több részre eh, oszlik. Az első az Európai Unió globális eh, szereplő, a Global Governance, eh, tehát a globális kormányzás, egy kollégának igaza van. Ezekkel a kérdésekkel alapvetően kellett foglalkoznunk. Ezt követi a békés biztonság rész, az emberi jogok és a jogállamiság, fenntartható fejlődés, stb. Tehát az ENSZ jelentős témái. Tegnap folytattunk megbeszélést ahol 108 módosító indítványból 9 kompromisszumos módosítót sikerült kidolgoznunk, és eh, itt is megpróbáltunk együttműködni, illetve a kompromisszumokat úgy kialakítani, hogy ezeket a frakciók el tudják fogadni. Nagyon örülök annak, hogy itt sikerrel jártunk, egy módosító indítványról különösen sokat foglalkoztunk, és ezt módosítottuk. Itt egy olyan témáról van szó, ahol az Európai Unió jelentős szerepet tölt be a demokratizáló lási folyamat, a megfigyelő mixiókkal. a kék sisakos béke fenntartó csapatok irritáltak, és nem tudják, hogy mit kezdjenek a helyszínen egy európai választási megfigyelő misszióval, ezt hogy értelmezik, hogy nézzen ki az együttműködés, tehát egy olyan témáról van szó, amelyet a demokrácia és választási csoportok csoportban még egyszer meg kell, hogy vitassuk. Muniz kolléga nyújtotta ezt a módosítást, és intenzív vitát folytattunk um, erről. Az elmúlt évhez képest megváltoztattuk a véleményünket, már akkor is benyújtottunk egy módosítót, de úgy érzem, hogy a megfogalmazás jól sikerült, és szóbeli módosítót fogunk holnap majd benyújtani. Remélem, hogy ezt neki támogatni tudja, ami a szavazólistát illeti. Megpróbáltam témát összetartani, összefogni. Vannak nagyon fontos témák, amelyekről természetesen vitázni lehet. Vannak olyan kollégák, akik a fegyverkereskedelemről szóló szerződés kapcsán az offsettek kérdését is felvetették, de itt egy gazdaságpolitikai témáról van szó, és egy olyan témáról, amely az ENSZ közgyűlése és a tagországok kapcsán nem feltétlenül kell, hogy felmerüljön ezt a e, deve véleménye és kísérés, nem szerettünk volna a folyamatról túlságosan hosszadalmasan foglalkozni a milleniumi fejlesztési célokkal, például, vagy pedig a feltartható fejlesztési célokkal. A DEVE majd ebben a témában saját jelentést fog készíteni, amely részletes lesz. Ezt a jelentést novemberben magukkal visszük, és az UNDP, illetve más ügynökségekkel ezt fel fogjuk vetni. Van egy intézményi újítás ebben a folyamatban, és ezzel zárom mondandómat. Ez pedig a következő, felszólítjuk a tanácsot arra, hogy a közgyűlés után még egyszer üljünk össze velük, és nézzük meg, hogy a prioritások közül milyen módon valósult meg és melyik, illetve a közgyűlés ezeket milyen mértékben követte, hol sikerült eredményt elérni, hol nem. fontos ezt az együttműködést jól megvalósítani az Európai Parlament, az LKS és a tanács között, és úgy érzem, hogy ez az együttműködés eddig hatékony volt. Nagyon örülök annak, hogy ezt a munkacsoportban is még egyszer megvitatjuk, majd, illetve itt a szakbizottságban is várom megjegyzéseiket és kérdéseiket. Köszönöm. Thank you. The floor to... Köszönöm. Bréda úr kapszón. Köszönöm, elnök úr. Lambsdorff kollégának köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon elégedett vagyok azokkal a kompromisszumokkal, amelyekről tegnap határoztunk. Úgy érzem, hogy ezek a kompromisszumos módosítók világosan javítják a saját ajánlásainkat és a tanács felé. Ezek a módosítók hangsúlyozzák az EU szerepét az ENSZ-en belül. Természetesen olyan esetekben, amikor az EU is egyhangon tud eh, felszólalni. Vannak általános jellegű ajánlások az intézményi kérdésekhez kapcsolódóan, de történik utalás a aktualitást élvező témákra is, Szíriára, Malira, az ottani helyzetre, amikor a nemzetközi közösség természetesen be kell, hogy avatkozzon. A tegnap elfogadott szöveget sikerült bővíteni, a fegyverkereskedelmi megállapodásra történő utalással. Én szeretném mondani azt, hogy a tagországok engedélyt kaptak arra, hogy június elsőjével írják alá ezt a szerződést. Gomes asszony 74-es módosítóját sajnos nem tudom támogatni. Gomes asszony azt kéri, hogy hogy a szerződés másik oldalán álljunk. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a jelentéstevő az én 26-os módosítómat nem támogatja, azt gondolom, hogy a közelmúltban több példa is mutatta azt, hogyha nem sikerül konszenzusra jutni egyhangú döntése, akkor akkor azok, akik egy véleményt képviselnek, ezt eh, keresztül tudják vinni a 11-es, 37-es módosítókat. Örültem volna, ha el tudjuk fogadni. Van még egy további módosító, a 88-as, amely az antiszemitizmusra utal. Azt gondolom, hogy ezt a szövegben lehetett volna hagyni. Úgy érzem, hogy ez az ajánlás tervezett, kiegyensúlyozott és a holnapi szavazás is ezt fogja tükrözni. Köszönöm szépen. Ms. Moniz, please. Moniz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Lambsdorff előfeszítéseért köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm a szöveg kidolgozását. Ami az önszet et itt frusztráltak vagyunk. Az EU szólaljon fel egy hangon, Brüsszelben és New Yorkban is. A Szociáldemokrata frakció nevében el szeretném mondani azt, hogy az önök javaslatai a mi javaslatainkra is tekintettel voltak. Itt a láthatóság, itt a kifelé történő láthatóságról van szó globális szereplőként. Én támogatom a főképviselőt, és nagyon fontos egy közös álláspontot megvédeni, ami a biztonsági tanács reformját illeti. Erre a konfliktus megoldási folyamatok szintén kitérnek, és a szíriai konfliktus is ide tartozik. Mi szeretnénk emlékeztetni a felelősségre, a konfliktus kapcsán, illetve a pénzügyi támogatásra, a menekültek számára a száheli térségben és, a, és Malin szintén állomásoznak békefenntartó csapatok, vannak olyan kompromisszumok, amelyek lefedik aggájainkat, viszont vannak olyan pontok, amelyen kapcsán nem tudunk egyetérteni, különösen a néppártal és a liberálisokkal. A szocialisták számára nagyon fontos pont, a 72-es cikkely a fegyverek eh, szállításáról, illetve az átláthatóság hiányára utal ez. Mi azt szeretnénk, ha nagyobb lenne az átláthatóság, nem értjük azt, hogy vannak olyan frakciók itt a házban, amelyek ellenzik az átláthatóságot. Van egy szerződés a, cse- a fegyvercsempészet ellen, értjük a jelentéstevő véleményét és más frakciók véleményét a 86-os és 96-os módosítók kapcsán El kell ítélni az emberjogi védők ellen elkövetett erőszakos cselekményeket, szakszervezeti tagok, újságírók ellen elkövetett erőszakos fellépéseket. Úgy tűnik, hogy a kettes bekezdésben meg a vallási vonatkozásokat, de úgy érzem, hogy az EU kevésbé ideológiai elképzeléseket kéne, hogy képviseljen a 92-es módosító indítmány felszólítja az Európai Uniót arra, hogy a halálbüntetés ellen lépjen fel. Nem tudjuk azt, hogy itt miért szerepel egy negatív jel a szavazási listán, hiszen ez a 91-esen nincs összhangban. Néhány további pont. Az elmúlt évben elismertük annak a szükségességet, hogy a G20-ak között egyensúly kell, hogy legyen, és az ENSZ között azt gondolom, hogy itt nem sikerült előre lépni, és ebben az évben a jelentéstevő ezt ellenzi. Elfogadtuk az éghajlati klímaváltozási menekült kifejezést, ez egy nagyon fontos téma, az éghajlati változás, illetve a kötelező érvényű célok, és kérem támogatásukat a 97-99-es módosítókhoz és támogatásukat ami a civil társadalmat illeti, illetve az európai cselekvési tervet az ENSZ megállapodásának ratifikálása érdekében a korrupció ellenes küzdelem jegyében. Azt gondolom, hogy ez a téma meghatározó jelenleg. Just to say, there seems to be... Szeretném elmondani azt, hogy más a származása az eszendének, mint Nekünk, amikor a 96-ost néztem, és a homoszexuálisokról beszélt, akkor én a környezetet láttam. Amikor a 76-ról beszélt, a, hev- a heaven 76-os is teljesen más. Kérem, hogy ezt módosítsák, mert különben itt probléma lehet. Last speaker, Mr. Watt. Utolsó zászlóként Watson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni kollégámnak, Lemdovsz úrnak ezért a munkájáért. Szerintem nagyon szerencsés az, hogy a mandátumon át valaki ennyire pontosan nyomon követte az Európai Unió és az ENSZ közötti viszonyt. Szeretném felhívni, elnök úr, a figyelmüket arra a módosítóra, amit frakciókon átívelő támogatással nyújtottam be és ennek a célja az az, hogy fontoljuk meg azt, hogy egy parlamenti közgyűlést hozunk létre az ENSZ számára. Nagyon konzervatívan megfogalmazott módosítás ez. Megpróbáljuk a legnagyobb támogatást elérni. Nem javasol semmilyen fajta közvetlen változtatást, csak legalább a megfontolását kéri annak, hogy legyen egy parlamenti közgyűlés a reformfolyamat részeként, egy olyan szerv esetében, amely diplomáciai szolgálataink körében megmaradt, és nagyon sokat szenvedett a nemzeti megközelítések miatt, amely nagyon sok esetben előfordult. Azok, azon kollégák, mint Hans-Gert Pöttering, akik az Európai Parlament fejlődését nyomon követték, mint közvetlenül megválasztott demokratikus intézmény fejlődését, láthatták, hogy milyen hatással járhat a parlament. A parlamentek bármilyen más szervezettel szemben képesek arra, hogy az embereket egyesítsék, olyan embereket, akik érdekei abban állnak, hogy, az, hogy magukat a szervezeteket vigyék előre, és pontosan ezért van ilyen szerepkörű frakciókon átívelő támogatás ezen módosító mellett. Tenok úr, vagy Darkmoth úr lehet, hogy nem fognak kocintani arra az ötletre, hogy legyen egy ilyen közgyűlés, de legalábbis úgy gondolom, hogy egy szélesebb körű támogatást csak kaphatunk ezért a módosításért. Tanak uh, úr, Sir Graham azzal ellentétben, amit gondolt, én támogatom ezt az elképzelést, és még én is felvetettem ezt a kérdést, tehát nem volt itt, még akkor, amikor Vukéramics itt járt az ENSZ részéről, Nagyon ö, ö, drága azonban ez a kísérlet, hiszen nagyon drága az, hogy parlamenti képviselőket New Yorkba utaztassunk és vissza. more of the UN member states are not parliamentary Hogyha nincsen parlamenti demokrácia, akkor milyen parlamenteket fogunk elismerni bizonyos országokban? De úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk abban, hogy mit kívánunk, mert lehet hogy a parlamenti képviselők sokkal jobban védik majd nemzeti érdekeiket, mint a ö, egyszerű diplomaták. Tehát szerintem én, én, én élvezem a parlamenti munkát, és szeretem a demokráciát, és pontosan ezért, szóval Graham, én támogatom az ön kezdeményezését. Dartmouth. Yes. Uh, Dartmouth úr. El kell mondjam azt, hogy ebben a kontextusban a patriotizmusom, hangsúlyozom, patriotizmusom és nem ne, nacionalizmusom egy kötelezettség formáját veszi fel annak irányába, hogy az Egyesült Királyság állandó helye az ENSZ biztonsági tanácsában maradjon fenn, annak ellenére, hogy megpróbálják ezt eh, megszüntetni a parlamenti kollégák ebben a szabadságban is. Remélem, hogy a liberál, demokrati, liberális eh, demokraták a választás idején majd bevallják azt, hogy milyen fajta politikájuk van az ENSZ Egyesült Királyság, eh, az Egyesült Királyság ENSZ-beli biztonsági tanácsbeli helyét, illetőleg elnök. A jelentéskészítő kapja meg a szót. Egy percig sem eh, kételkedtem eh, Lord Dartmouth Patri autizmusában. Amiről beszélt, az valóban már eh, folyik. Mi támogatjuk hosszú távon azt, hogy az EU-nak legyen egy állandó helye az ENSZ biztonsági tanácsában, és úgy gondolom, hogy nagyon érdekes azt, hogy szent helynek, szent um, helynek tulajdonítja az Egyesült Királyság helyét a biztonsági tanácsban. Ez elég érdekes egy liberális ország részéről. Nos, a többség úgy gondolja, hogy támogatni lehet egy átfogató, átfogó biztonsági tanácsbeli reformot, amely nem igazán megy túlságosan gyorsan, vagy nem igazán megy túlságosan messzire manapság, eléggé alacsony a reform kedv, finoman fogalmazva a különböző országokat, főként az Egyesült Királyság részéről. Vannak olyan kérdések, amelyeket még egyszer meg kell majd vizsgálnunk, például a számozás kérdését, meg kicsit össze vagyok zavarodva a számozás miatt. A parlamenti közgyűlés kérdése. Ez egy olyan vita, ami minden évben előkerül, és nem eh, pártpolitikai kérdés ez. Ez egy olyan kérdés, melynek során alaposan át kell gondolnunk a gyakorlati kihatásait mindennek, illetve a, a különböző tartalmi eh, megjelenését is ennek. A tagá- egy tagállami szervezet ez, tehát a részvevő tagállamok küldenek tagokat oda, ami azt jelenti, hogy maga a karta nem akadályozza meg azt, hogy tagállamok köthessenek, köthessenek egyfajta delegációt és a parlamenti képviselőkből, ez meg is történik bizonyos esetekben, tehát a külügyminiszter mellett megy egy delegáció a parlamenti képviselőkből is. Másodszorban a parlament közé unióban, globális szinten már van egy olyan szerv, amely egyesíti a parlamenti érdekeket, és ez ötében kötődik az ENSZ-hez. Hiszen az ENSZ-ben ennek a szervnek megfigyelő szerepe van, viszont egy parlamenti közgyűlés megkettőzni ennek az előbb a szervnek a szerepét. ha lenne egy ilyen közgyűlés, akkor a parlamenti közgyűlés a kart értelmében vagy megfigyelő szerepet kapna, elég távol lenne, vagy alá rendelve lenne a közgyűlésnek. Tehát jogi szempontból eléggé kis szerepe lenne összehasonlítva a diplomatákkal, vagy a tagállami kormányokkal. Tehát csak azt mondom, hogy gondolkodjunk el ezen, mielőtt még döntenénk arról, hogyan szavazunk erről. A források kérdését már felvetették, erről nem beszéltünk hagyományosan, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az az, hogy jelentős ENSZ, jelentős szám az ENSZ tagállamnak nem demokrácia. Még akkor is, hogyha helyzetben lennénk, mint az Európai parlament. Tehát a nemzeti kollégáink akkor a demokratikusan megválasztott észak-koreai képviselők, vagy demokratikusan megválasztott kínai vagy kubai kollégák mellett ülnének. És pontosan ezért én nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy jó-e egy ilyen parlamenti közgyűlés. A 104-es meg módosítást jól fogalmazták meg. Egyetemben kimondja azt, hogy parlamenti közülést szeretnénk. Én mínuszt fogok tenni ide a szavazólistán, hogy már korábban is tettem. A kollégák majd maguk dönthetnek arról, mit gondolnak erről a kérdésről, de én úgy gondolom, hogy ha az IP út erősítenénk, tehát a parlamentközi uniót erősítenénk, akkor ez lenne a lehető legjobb ENSZ-beli szerepünk szempontjából. Várom a holnapi szavazást, és várom azt is, hogy együttműködhessek a kollégákkal ezekben a kérdésekben az elkövetkező időben a munkacsoportban, illetve a szakbizottságban. És köszönöm szépen. A következő pont. 11.30 le kéne zárni ezt a témát, mert utána következik majd az eszmecsere a szerb miniszterelnökkel 11.30-kor. Most Michel Gáler következik, aki pakisztáni megfigyelő misszión vett részt. Május 11-én voltak ezek a választások Pakasztánban. Ezek történelmi jel, jelentőségű választások voltak. A választások viszonylag szabadok és megfelelőek voltak. 60%-os volt a részvétel a választásokon. 1970 óta ez, ez volt a legmagasabb arány, és azonnal meg is adjuk a szót Gáler úrnak, hogy számoljon be nekünk ezekről a kérdésekről. Gáler úr, tessék, önél szó. Igen, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is eh, hadd mondjak néhány adatot és eh, számot, és ha majd értékelni fogok, akkor angolul fogom folytatni, mert angolul vannak meg a dokumentumaim. A misszió április 3-án eh, érkezett Abádban, és júniusban fogja bezárni ajtóit ott, és a második júliusi héten kapjuk meg majd a végleges jelentést, amelyben benne lesznek az én következtetéseim és 52 megfigyelő volt jelent, 26 teamben, 26 rövidtávú megfigyelő is volt, és a helyi diplomatákkal, illetve az Európai Parlament delegációjával összesen több mint 140 megfigyelő volt jelen, az Európai Parlament delegációját Hájt úr vezette, Celler kollega is ott volt, és más kollégák is. Nem kell aggódniuk, semmi nem történt a hoztában megfigyelőkkel sem. Én szerettem volna elmondani erről. Az utolsó adatok szerint, amik elérhetőek, összességében 46,5 millió választó ment választani, és ez 55%-át jelenti az összes szavazónak, tehát 55%-os volt a részvétel, tehát nem 60. Az öt évvel ezelőtt 44% volt ez a részvétel, tehát mégiscsak egy jelentős növekedés ez. A, részvét, a választási részvétel 20, 62% volt a fővárosban, Punjabban 60% volt, Karachi 54%, Pesavárban 55% volt, Belugisztánban 43% volt, és a FATA törzsi területeken 36% volt a részvétel. A szavazás napján sajnálatos módon erőszakosságot kellett megállapítanunk, ami 63 halálos áldozattal járt. Ez a ö, választásokhoz kötődött. A jelenlegi eredmények ért- értelmében az egyes választókörzetekben még számolgatnak, és lesznek olyan helyek is, ahol még utólagos szavazásra is szükség van voltak olyan járatok, ahol egy helyen nyertek, két, két különböző helyen nyertek, ezért dönteni kellett, hogy hol ö, fognak valóban tevékenykedni. És vannak olyan pozíciók, amelyekre még nem döntöttek. A nagy győztes a PMNL, a Sharif részéről, 272 helyet nyertek a közvetlen választások során. 2022-ben hát nyerte meg a legtöbb helyet, a pakisztáni néppárt volt a nagy vesztes. 28 helyet kapott a korábbi kriketjátékos a PTI pártjával, és a regionális párt Karachiban, amely nagyon erős, az MQM 18 helyet nyert, és a Jamad párt pedig 10 helyet nyert, a többi párt pedig 10 hely alatt nyertek meg. Kell jegyezni, hogy volt egy, nemzet, egy nacionalista párt, és ez egyetlen egy helyet kapott. Az időbeliség szempontjából el kell mondani, hogy június 20-áig zárnak még az utóválasztások, Valószínűleg hét helyet kell még szétosztani majd a Nemzeti Parlamentben. A parlament alakuló ülésére június 1-én kerül sor, vagyis jövő héten, és harmadik, június 3-áig, tehát ebben a három napban szeretnék majd a miniszterelnököt is megválasztani, és valószínűleg Navaz, Navaz Sharif lesz a miniszterelnök. Most pedig angolul folytatom, mert szeretném elmondani a különböző eredményeket, és nem szeretnék eltérni az ottani megfogalmazástól. Úgy gondoltuk, hogy eh, javult a, a szavazási folyamat, a választás, annak ellenére, hogy voltak eh, eljárási hiányosságok és erőszakosság is volt. Ezek voltak eh, a fő eredmények. Azt láthattuk, hogy az állami hatóságok jelöltek szavazók részéről nagy elkötelezettség volt, részt vettek a választásokban, attól függetlenül hogy az ország különböző részén katonai támadások voltak Karacsi városban, Belugisztánban, Fatahban, volt erőszak, Punjabban szinte nem volt erőszak, és elég magas volt a panjabi választási részvétel. Volt egy specifikus pont, a pakisztáni talibánok elviekben kimondták azt, hogy a választások nem iszlám választások, az embereknek nem kellene elmenniük oda, de az, hogy 44%-ról eh, 55%-ra nőtt a választási részvétel, az azt jelenti, hogy az emberek nem igazán támogatják ezt a szélsőséges megközelítést. Mindemellett volt egy eh, célzott fenyegetettség is a három világi párt ellen, az MQM, a Néppárt, illetve a Nacionalista Párt ellen. A talibánok bejelentették, hogy ezen pártok gyűléseit, jelöltjeit fogják megtámadni, és előfordult az, hogy tényleg ezek a pártok elvesztettek egy-két jelöltet, illetve gyűlési részvételt, részvevőt. gyakran nem tudták megtartani úgy gyűléseket, hogy szerették volna. A demokratikus előrelépés Pakisztánban az látható, hogy sokkal több párt vett részt, mint a korábbi választásokon, és kétszer annyi jelölt versengett a parlamenti helyekért, mint korábban. voltak olyan helyek, ahol az erőszak miatt nem tudtak megfelelő kampányt folytatni. Belucsisztánban voltak olyan pártok, amelyek bolykottálták a választásokat, a pártún, a belucsisztáni nacionalisták. Ők korábban blokkolták, akadályozták, az, a, bolykottálták a választásokat, most azonban részt vettek ezeken a választásokon. A, ezek a belucsisztáni nacionalisták egy része viszont nem tudott részt venni a választásokon. A nők és regisztráltatták magukat a választásokra. A választási bizottság Pakisztánban létrehozott egy rendszert, melynek alapján a részvétel tudták mérni nemek alapján. Általában Pakisztánban a nők és a férfiak külön szavaznak, külön szavazóhelyek vannak, és egy szavazóhelységen belül külön, külön szobák vannak, ahol adhatják szavazataikat. A nők politikai részvétele még mindig alacsony, a nők 3,5%-a kapott helyet. Most azt láthatjuk, hogy 86 millió szavazót regisztráltak, de még mindig 11 millióval kevesebb nőt, mint férfit. Ezt is tehát majd még rendezni kell. Akik nem tudnák, a nők esetében 60 fenntartott hely volt, amelyet nem töltöttek be, tíz hely volt a parlamentben nem eh, muzulmánok számára. A fel nem használt eh, helyeket majd, a női helyeket elosztják majd a eh, pártok között, és ugyanez vonatkozik majd a fenntartott helyek esetében is, amiket a nem muzulmánok számára tartottak fenn. És ami új volt, a múltkorral összehasonlítva, az az, hogy eh, Pakisztán alkalmazta az ENSZ eh, polgári jogokról szóló egyezményét, tehát eh, mi megfigyelőként alkalmazhattuk ezt a szabályt, és főleg ennek a 25. cikkét, ami a jelölt állításokat szabályozza. Hát ez múltkor nem volt annyira releváns 2008-ban, és itt az alkotmányból a 62-est és a 63-as cikket alkalmazták, ez a személyes választhatóság. Tehát itt objektív kritériumok vannak, mint például, hogy adót fizessen, és a másik kritérium pedig, hogy legyen jó muzulmán az illető és tehát a 270 választó körzetben megvizsgálták a jelölteket, hogy megfelelnek-e ezen két kritériumnak. Most ezt nem akarom részletezni, számukra ez elég furcsa szabály, de néhol a bíróság visszautasított jelölteket a jogi környezetet is több helyen javították. Tehát a választási bizottságot a parlament nevezi ki. Ez a mechanizmus végrehajtásra is került ezen választások során. Észrevettük, hogy korábban a főválasztási biztost az elnök nevezte ki. Tehát ez egy eléggé egyoldalú lépés volt. És a ajánlásaink alapján létrehoztak egy parlamenti bizottságot, és a parlamenti bizottság döntött egyhangúan, pártokon átnyúló módon a választási biztosról. Ez pedig hozzájárul a választások hitelességéhez. És ahhoz a folyamathoz, hogy a pártokon túl legyen a választási folyamat. Hát szerintem ez sikerült most elérni, és így a fő választási biztos személye így konszenzussal került meg. Kérem, Gáler úr fejezze be. Igen. Vannak más témák is, amelyek javultak és itt a választók akarata érvényesült, tehát nem volt olyan, mint a legutóbbi választások során, és nagyon pozitív volt ez, de elfben szabad volt a sajtó. Összehasonlítva a múltkori választásokkal, tehát szabadabb volt. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az összes pártról egyenlő módon számoltak volna be. Vannak statisztikai adataink, tehát az állami televízióban és a kereskedelmi televízióban is a PML, az ellenzéki párt kapta legtöbb helyet, és utána jött Imran Khan, és utána a többiek. Tehát nem mondhatjuk, hogy a médiában egy szinten szerepelt mindenki, de nem volt kormányzati állami beleszólás. Ezt a különféle média tulajdonosok vagy a szerkesztők döntötték el. És még talán egy utolsó dolog, az Ahmadi közösséget diszkriminálják, és nem hajlandók őket kisebbségként külön regisztrálni, és a legtöbben éppen ezért a közösség tagjai közül bolykotálták a választásokat. Sajnos ez nem volt túlságosan jó sikerült itt, most befejezem, és természetesen elmondom a többi részletet is, hogyha óhatják. Howitt úr a véleménye. Sajnos nem a mikrofonba beszél. How? Nem működik? Na most itt összezavarok mindenkit. A demokrácia Európában tökéletesen meg van szervezve. Na de hát ez vicc volt. Mindenek előtt szeretnék Gáler úrnak gratulálni a jelentésért. Ő volt 2008-ban is a fő megfigyelő, és emlékezetből is tudta, hogy hol voltak javulások. Hol javult a helyzet? Tehát nagyon szépen köszönöm a véleményt, és szeretném megköszönni a többi kollégának is a részvételt. Ez egy elmozdulás volt, és nagyon fontos, hogy eh, amikor Hiláni tábornok a választások előtt tíz nappal tartott egy beszédet, és azt mondta, hogy a hadsereg nem fog beleszólni, demokratikus választások lesznek, akkor sokan elhitték ezt az országban. És nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy ebben az országban a demokrácia törékeny, és ezek a választások ezen az alapon viszont nagyon jók voltak. Igen, erőszak volt. És nyilván borzalmas, ahogy én kifejeztem, borzalmas volt az erőszak. a pakisztáni tálibok három pártot vettek célba, akiknek, illetve amelyeknek hatása lett volna a végeredményre. És volt egy megbeszélés, és majd párt részéről, és bombát robbantottak, géppisztoly tüzet eresztettek a tárgyalókra, nagyon fontos, hogy ezen elgondolkozzunk, de az óriási részvétel ismét azt mutatta, hogy elutasítják az erőszakot. Gáler úr számokról is beszélt. És a KPK Belugisztán tartományban támadták meg főleg a politikusokat. És még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, itt az Európai Parlamentben, és az összes Európai Parlamentnek. Tehát az európai média csak az erőszakról számolt be, és ez nem helyes kép teljes mértékben. Amikor én Panjabban jártam, ott az emberek tényleg lelkesek voltak, hogy részt vegyenek, és a párt aktivisták közötti kapcsolatok is nagyon barátiak voltak, legalábbis ahogy láttam. Ez a 11. választásom, de először láttam azt, hogy nagyon intenzíven tárgyaltak, és nagyon, nagyon jó eredmény lett ez. Természetesen voltak Karacsiban problémák, de hogy volt választási bizottság, annak nagy jelentősége volt abban, hogy sikerült békéltetni. Ez egy nagyon jó jel. Számomra a demokrácia a helyi szinten jelentkezik. És hallottuk itt már a vitát, hallottuk a jelentést, és tényleg kapcsolat volt az országban a politikusok és a szavazó polgárok között. Rövid az időm, két megjegyzésem lenne még. Hát, hogy belegondolunk a választások nagyobb összefüggéseibe, akkor nyilvánvaló, hogy az ország stabilitása alapvető a régió biztonsága tekintetében óriási országról van szó jelentős kereskedelemmel, jelentős stratégiai jelentőséggel. És viszonylag nagy többség támogatja ezt a új tendenciát. Itt olyan rendszert láttam, amit soha nem láttam korábban, hogy igazából a mobiltelefonba bepötyögik a regisztrációt, és utána közlik, hogy hol szavazon, és 40 milliószor működött ez, tehát ez az e-szavazás mindenképpen figyelemre méltó, nem csak Pakisztán tekintetében, de tágabb összefüggésben is. És nagyon szomorú volt, hogy Iszlamatban egy vezető politikus a kampány utolsó napjait kórházban töltötte, és onnan az ágyából közvetítettek videófelvételeket. Ez drámai volt. A végső sajtókonferencián megkérdezték, hogy igazából a GSP plusz tekintetében, a legnagyobb preferencia tekintetében hol van Pakisztán helye, és hát mi erről nem nyilatkoztak, de nyilatkoztunk, de feltették ezt a kérdést. És a kollégáinkkal együtt kell majd a választ kialakítanunk. Óriási megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk megfigyelőként ezen a választáson, és sokkal pozitívabb volt, mint ahogy kívülről ezt gondolnánk. És szeretném saját kollégáimat és a többi részvevőnek megköszönni, hogy ott volt. Köszönöm. Howitt úr. Tenok úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Michael Gálernek, aki másodszor jártott, és munkáspárti kollégámnak, Richard Howittnak ezeket a bátorító szavakat. Nem, tényleg bátorító egy ilyen misszión részt venni, hiszen nem volt teljesen kockázatmentes hiszen láttuk, hogy a tálibok milyen erőszakosak voltak, a többi szélsőséges milyen erőszakos volt, akik nem hisznek a demokratikus folyamatokban, hogy demokratikusan kell kormányokat váltani. De remélem, hogy igazolhattuk az irányukban, hogy nagyon kényelmesen meg lehet választásokat szervezni demokratikusan, úgy, hogy ne szóljon bele a katonaság. És igazából ez garantálja a békét, a biztonságot és a demokráciát a régióban. De most egy politikusabb kérdésem lenne az új pakisztáni kormányjal kapcsolatban, amit minket természetesen érdekel. Hallottuk, hogy az új miniszterelnök, var Sharif tanulta tapasztalataitól, amikor korábban Musarraf elnök alatt kizárták a politikából. Igazából hogyan lehetséges, hiszen én Indiát szeretem, és ő komoly kijelentéseket tett, hogy szeretné szorgalmazni Pakisztán és India közeledését, a kasmíri vitában is hidakat szeretne építeni, és szeretné meghaladni, át, szeretné túlhaladni, túllépni a feszültségeket tehát a pakisztáni legalábbis mérsékelt tálibokhoz is szeretne szólni. Szeretném megkérdezni, hogy ez most csak a kampányfogás volt, vagy tényleg várhatunk komoly elmozdulást? Abban a tekintetben, hogy az ész, az intelligensebb tálibokkal párbeszédet folytassanak. A keresztény brit közösségtől is leveleket kaptam, a pakisztáni keresztény közösségtől is, és a, azt kérdezik, hogy van-e aggodalomra oka a keresztény és hindu kisebbségnek az országban. Köszönöm, Tenok úr. Kettő perc az előadónak, hogy válaszoljon. Igen. A mandátumon belül tennék még egy végső megjegyzést. A végleges jelentés után az ajánlások után az Európai Unió nyomon követő projektet végez, hogy az új parlament és az új kormányzat és az új választási bizottság sikeresebben hajtsa végre az ajánlásainkat. Szerintem ez egy alap kérdés, tehát megvan a politikai akarat, és szerintem a politikai akarattal kell tovább lépnünk, és szerintem nagyon fontos hozzájárulás az a részünkről, hogy stabilizálódjon az ország. A választások után világos lett, hogy Navar Sharif lesz a miniszterelnök, és az indiai miniszterelnök is ott volt a beavatásán. Ez nagyon jó jelzés. És Afganisztán tekintetében azt mondta, hogy az afgán Afganisztánban állomásozó amerikai és nemzetközi csapatok visszavonulását támogatja. Tehát sokkal olcsóbb ez, hogyha Pakisztán támogat minket, mint hogyha légi hidat szerveznénk. Gáler úr, itt van a, itt van a miniszterelnök. Aha, kettő perc, igen. Úgy gondolom, hogy ma meglátjuk, hogy mi lesz. Mr. Howitt? Howitt úr? Igen, rövid az idő. Nem tudom, hogy amit Tenok úr mondott a vallási kisebbségekkel kapcsolatban, ami nagyon érdekes volt, hogy Nawaz Sharif a választások előtt interjút adott egy, az indiai tévének, és saját pártjában is kritizálták mert ez szimbolikus jelentőségű a közeledés tekintetében. Tehát nagyon-nagyon jó jelzés volt ez. És a Pakisztán tálibokkal szemben igazából korábban azt mondták, hogy ez csak egy bűnöző elem, és őt meg is fenyegették a választási kampány során, amit mi elítélünk, de észre kell vennünk, hogy a pakisztáni tálibok és az afgán tálibok között különbség van. De most a nemzetközi közösség is azt mondja, hogy beszéljünk a tálibokkal, keményen tárgyaljunk, de beszéljük, mert politikai megoldásra van szükség. És a pakisztán politikusok ugyan ezt mondják. Havit úr, elég volt? Igen, befejezem, befejezem. Nagyon sajnálom, semmi probléma. Yes, we the Prime Minister. Igen, miniszterelnök úr. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let's... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megnyitjuk a 9-es napi rendi pontot. Nagyon örülök annak, hogy üdvözölhetem körünkben Edward Kukán kollégát, a delegáció vezetőjét, Ivica Dacsics, a szerb köztársaság belügyminiszterét, Az elmúlt év óta számos fejleményre került sor, a Koszovóval kötött megállapodás meghatározó, illetve a megvalósítási tervezel kapcsolatban. Gratulálok önnek, miniszterelnök úrnak ezekhez az eredményekhez, illetve a pozitív erőfeszítésekhez elismerjük azokat az erőfeszítéseket az elmúlt hónapokban, amelyeket tettek a korrupció elleni küzdelem jegyében. Ez nagyon fontos, ugyanúgy, mint a jogállamiság megerősítés, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, hiszen ezek képezik az alapját a csatlakozási tárgyalásoknak várjuk a júniusi tanács csúcsálkozóját, eh, és reméljük, hogy a tagországok is el fogják ismerni ezeket a pozitív előrelépéseket. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat a megfelelő útra tereli, tudjuk azt, hogy mennyire nehéz, ez a munka, hiszen nagyon sok politikai, érzelmi, történelmi és kulturális kérdés merül fel ebben a folyamatban, és ezek az ön nemzetét érzelmileg is érintik. Nagyon fontos, hogy az önök országa az európai úton járjon tovább, és várjuk az önnel folytatott vitát. Miniszterelnök úr, öné a szó. Poštovani gospodine Brock, poštovane dame... Tisztelt Brock úr, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament képviselői, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma a külügyi szakbizottság ülésére, és megtarthatom előadásomat. Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy nagyon örülünk az Európai Parlament nemrégiben elfogadott állásfoglalásának, Szörbia integrációs folyamatáról, április 18-án sikerült ezt elfogadni. Ez a jelentés bemutatja, illetve állásfoglalás az európai integrációs folyamatot, Szerbiában a jelenlegi helyzetet, és ez az új kormány egy új lendületet is vett, vett illetve folytatja az utat Európa felé. E, Szerbia úgy érzem nagyon fontos lépéseket tett e, az európai jövő felé, és az elmúlt év e, decemberében az Európa Tanács ajánlásait is nagyon komolyan vettük illetve a csatlakozási tárgyalások megkezdésének dátuma kijelölése eh, számunkra elérhető cél. Hölgyeim és uraim, Szerbia párbeszédet eh, fogadott el Pristinával, és ezt eh, a legfelső politikai szinten tette. Catherine Estonnal főképviselő asszonyjal együtt. Ezt jó hiszemben tesszük, illetve szeretnénk fenntartható megoldásokat találni, mind a két fél érdekében és megelégedésére rendkívüli erőfeszítésekkel. Április 18-án sikerült Szerbiának megállapodást költönnie, eh, kötnie Koszovóval, és ez egy történelmi előrelépés volt ezen a területen eh, élő szerbek érdekében, és Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, viszont tisztában van a mindennapi helyzettel, és ez a helyzet meghatározó az ott érő szerbek és eh, albánok mindennapjai számára is. A megállapodásban sikerült elérni azt, hogy eh, Koszovóban a nemzetiségekre is vonatkozik az Európai Kárta, illetve az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás. A szerb intézményeket Pristina fogja felügyelni, de világos kötelezettségekkel és feladatokkal, ami az autonómiát eh, illeti, mind ami a finanszírozást illeti, mind pedig ami az intézményeket. Ez nem jelenti azt, hogy létrejönne a Republika Srpska. Úgy érzem, hogy ez a megállapodás kulcsfontosságú a szerbek és a koszovói albánok kapcsolatában, és ez minden közösség számára biztonságot teremt majd, illetve alapja lehet egy sokkal gyorsabb gazdasági fejlődésnek is. A következő szükséges lépés annak érdekében, hogy ki lehessen jelölni a csatlakozási tárgyalások dátumán, a Pristinával kötött megállapodás eh, megvalósítása. Nagyon fontos mindent megvalósítani abból, amelyben megállapodtunk, és nagyon fontos, hogy ne legyenek dilemmák. Az elmúlt napokban Szerbia elfogadta a megvalósítási tervet, és engedjék meg, hogy biztosítsam önöket afelől, hogy a szerb kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt teljes mértékben kimerítően megvalósítsa illetve hogy elhárítsa az utolsó akadályt az európai csúszálkozó elől. Hölgyeim és uraim, Engedjék meg, hogy utaljak azokra a reformokra, amelyekre Szerbiában sor került a kormány, bekapcsolódott az igazságszolgáltatási reform mellett, illetve módosítottuk a különböző szabályozásokat, annak érdekében, hogy a igazságszolgáltatási akadémia is működhessen az elkövetkezendő öt évre nézve. Szeretnénk egy átlátható rendszert létrehozni, egy átlátható jogrendet. A kormány tevékenységei a korrupció elleni küzdelmet illetően nagyon sikeresnek mondhatóak ez, ez idáig és ezt az Európai Bizottság jelentése is elismerte, illetve az Európai Parlament is elismerte az új stratégia elfogadása, illetve a cselekvési terv a korrupció ellenes küzdelem jegyében hamarosan elfogadásra kerülnek. A jövőben a stratégia legfőbb elve a zéró tolerancia korrupcióval szemben, illetve a jogállamiság megerősítése. Nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a hatóságnak az együttműködését, illetve a rendőrség és az ügyészség közötti együttműködést. Szeretném kiemelni továbbá azt, hogy az elmúlt év végén módosítottuk törvényeinket, illetve a törvény bizonyos rendelkedéseit ebben a témában, és ebben az évben szeretnénk a büntető törvénykönyv más részeire is kitérni, amely megfelelőbb jobbi keretet teremthetne a korrupció ellenes küzdelem érdekében. Nagyon fontosnak tartjuk a diszkrimináció ellenes törvényt, és ennek elfogadását az év második felére tervezzük. A stratégia a diszkrimináció kérdését átfogó módon fogja kezelni, illetve az érzékeny társadalmi csoportok, kiszolgáltatott csoportok témáját is jobban felkarolja. A menedékjogot kérők témája nagyon fontos téma, folytatni szeretnénk a korrupció ellenes küzdelmet, a bűnözés előtti küzdelmet. Az elmúlt év végre csökkent eh, a menekültek száma. Németország eh, példája nagyon pozitív ebben a tekintetben. A szerb kormány megpróbálja még megfelelő problémákat az európai standardoknak megfelelően megoldani, de fontos megemlíteni azt, hogy a vízum kötelezettség eltörlésének következményei lesznek. Ami a kisebbségek jogait illeti és az emberi jogokat, a kormány aktív módon dolgozik azon, hogy új stratégiát és cselekvési tervet fogadjon el a diszkrimináció ellen, és ezek az anyagok a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra és kisebbségi csoportokra fognak összpontosítani. Ez lesz az első állami szintű dokumentum, amely az LGBT személyek helyzetével is fog foglalkozni, és fontos, hogy az ő szociális helyzetük javuljon, jav, javuljon, illetve hogy itt is megszüntessük a diszkriminációt, ami Szerbiában különböző nemzetiségek helyzetét illeti. Itt rendszeresebb a kommunikáció, a Nemzeti Kisebbségek Tanácsával például javult a finanszírozásuk is, illetve kezdeményezések születtek a nemzeti eh, hatóság megerősítésére. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy emeljem ki a legfőbb kérdést, ez pedig a gazdasági helyzet. Mint ahogy önök is tudják, a gazdasági válságból adódó problémák Európában és az egész világon súlyos uh, hatásokat fejtettek ki Szerbiára is. A munkanélküliség a legfontosabb uh, probléma, több mint 25%-ot ért el, a fizetések és a nyugdíjak nagyon alacsony szinten mozognak. Az életszínvonal csökkenés a polgárok számára fogható, még akkor is, hogyha vannak bátorító jelek arra nézve, hogy, ez, hogy Szerbia lassan kilábal a válságból. A mindennapokban ezek a jelek nem annyira foghatóak, de reméljük azt, hogy Szerbia csatlakozása az Európai Unióhoz kitűnő jelzés lesz majd az önök országai számára és a befektetők számára. Komparatív előnyök ismeretesek. A jól képzett és alacsony költségekkel együtt járó munkaerő nagyon fontos előny összevetve más nem európai országokkal. Az együttműködés a Szerb Köztársaság parlamentje és az EP között szeretné folytatni a parlament közi párbeszédet, és az Európai Parlament delegációja, amely Szerbiával, illetve dél-kelet-európai országokkal foglalkozik, Továbbá az AFET továbbra is nagyon fontos fórumok a számunkra. A következő csúcs találkozó után ezeknek a kapcsolatoknak a szintjét fejleszteni szeretnénk, és intenzívebbé szeretnénk az együttműködést erősíteni az önök párbeszédet folytató feleivel a CER parlamentben. Hölgyeim és uraim, kedves képviselők, Engedjék meg végezetül, hogy utaljak egy olyan témára, amely legalább annyira fontos, mint a gazdasági kérdések. Ez a dél-kelet-európai térség és az Európai Unió bővítési politikája. Miniszterelnökként kétharmadát teszik ki kereskedelmünk, a teljes kereskedelmi volumant, illetve az európai országokkal szeretnénk folytatni a bővítési folyamatot, és reméljük, hogy ezt nem fogják lelassítani Horvátország csatlakozása után Szerbia tisztában van azokkal a problémákkal, amelyekkel az EU szemben találja magát jelenleg. Az EU bővítési politikája az egyik legsikeresebb politika volt a politikák közül az EU egész történelmében. És a tagországok közötti kapcsolatok is javultak ennek köszönhetően. Az Európai Unió a legnagyobb békefolyamat és békeprojekt a világon. Szerbia nem új szabályokat kér a saját maga számára írottakat és rászabottakat. A kritériumokat a mi esetünkben is ugyanúgy szeretnénk, ha alkalmaznánk. Szerbia, biztosítottam önöket, meg fog tenni mindent az ügy érdekében, és Szerbia integrációs folyamata kulcsfontosságú, a teljes térség integrációs folyamata szempontjából. És fontos, hogy az Európai Unió elismerje Szerbia eltetett erőfeszítéseket olyan módon, hogy Szerbia és a teljes térség közelebb kerülhessen az EU-hoz, és fontos, hogy teljes jogú tagokként köszönthessenek majd bennünket. Végezetül pedig meg szeretném köszönni támogatásukat, köszönöm számos képviselő támogatását, és köszönöm, hogy Belgrád 2020-ban Európai Kulturális Főváros lehet. Számunkra ez egy nagyon fontos projekt, többek között azért is, mert különböző kulturális hatásoknak volt kitéve Szerbia történelme folyamán. Éveken keresztül a kelet és nyugat megosztottságánál volt található számos vezér született itt, annak idején a római birodalom idejében, és 17 évtizeddel ezelőtt, évszázaddal ezelőtt sikerült elfogadni a milánói ediktet. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket, természetesen rendelkezésükre állok. Mint ahogy elmondtam az elnök úrnak, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, és várom javaslataikat, megjegyzéseiket. Szerbia nagyon sok időt veszített el. a GDP 65%-a mindannak, ami volt 89-ben. Eh, Tehát a 89-es szint 65%-át éri pusztán el. Számunkra óriási lépésekre van szükség, nem kis lépésekben topogva szeretnénk előre haladni. Szerbiában sokaknak nehéz sorsa van, de minden nagy lépés, minden jelentős erőfeszítés ugyanúgy, mint az Európai Unióhoz való csatlakozás a legnehezebb lépéssel kezdődik, és úgy érezzük, hogy ezt az első nehéz lépést már megtettük. Szeretném biztosítani önöket afelől, hogy felelősséget vállalunk megközelítéseinkben is, és mindent meg fogunk valósítani, amihez tartottuk magunkat a Pristinával kötött megállapodásban is. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you uh, much. The floor has uh, Mr. Köszönöm szépen, Kukán úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Szeretném üdvözölni a miniszterelnök urat, Tecsics urat itt a szakbizottságunkban. Tudva, ismerve a régiót, az országot egy kicsit, teljes mértékében tudatában vagyok annak a ténynek, hogy a változások végrehajtása, amelyekbe belefogtak, az eh, ahhoz egy nagyon nagy személyes és politikai bátorság is kell, és pontosan ezért eh, örülök eh, azoknak az eredményeknek, amiket az új szép kormány elért, és emlékszem arra, hogy amikor a koalíció programját létrehozták, akkor egyetemben kiemelte azt, hogy ön az európai utat, utat szeretné járni, és ez valóban ösztönző, hogy ez idáig tartotta magát a szavához. Nagyon sok tény támasztja mindezt alá. Ez rendkívül fontos. Mivel ilyen hosszú utat tett már meg, nem is kell önt továbbra is ösztönöznöm erre, hogy ezt folytassa. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez, de ön mindannyiunk támogatását élvezi. Szeretném elmondani, hogy a Dél-Kelet-Európával folytatott kapcsolatok delegációja rendkívül hálás azért, hogy Belgrádba ellátogathassunk. Nem csak 5 percre találkoztunk önnel, hanem két órán át. Ez nagyon izgalmas két óra volt, nagyon érdekes viták voltak, és már várjuk azt, hogy újabb ilyen hasonló eseményre kerülhessen sor itt vagy ott. A történelmi változás, ami Szerbiában tapasztalható, és az Európai Unióhoz való közelítés egy nagyon nagy, hatalmas feladat, de Ön megmutatta nekünk azt, hogy eltökélt ebben, és eh, ezt az utat fogja folytatni. Mindannyiunk támogatását élvezi. Miniszterelnök úr, nem szeretném folytatni a hozzászólásomat, köszönöm mindazt, amit elmondott, nagyon jól értettük azt. Viszont egy kérdést szeretnék feltenni önnek, szeretnék lehetőséget kínálni önnek arra, hogy elmondja a filozófiáját egy olyan kérdésről, amely véleményem szerint szükségtelenül aggályokat okoz a parlamentben. Ez Szerbia és Oroszország viszonya. Néhányan itt úgy gondolják az Európai Parlamentben, hogy orosz barát elemek vannak az ön politikájában, és ezek az orosz barát elemek túlságosan erősek. Van, aki vannak olyanok, akik ezt kritikával illetik. Az oroszország a fenntartott jó viszonyok az, az nem rossz, az EU is szeretne jó viszonyt Oroszországgal, viszont az ön esetében vannak kételjek azt vezően, hiszen itt történelmi tényről is szó van, Szerbia természetes szövetséges Or- Oroszország, de magyarázza el az ön álláspontját ezzel kapcsolatban. ez egyfajta megelőző intézkedés is lehetne, hogy ne okozzunk feleslegesen aggályokat. Köszönöm szépen. Elnök. Kollégák, nagyon sokan kértek szót. Mindenki csak két percet kaphat. Tessék. Kacsiny úr, köszönöm szépen, elnök úr, Provera képviselő úr. ohrabrenje uloge Narodne skupštine Republike Srbije. Köszönöm szépen. Nagy ösztönzés az, amit az Önországa megtett az európai integráció útján. Remélem, hogy az ön mai előadása még több ösztönzést ad, és valóban rekordidő alatt sikerült mindent megtenniük annak érdekében, hogy a tárgyalások időpontját lehessen tartani. Mindannyiunk számára ösztönző az, amit tett. Ez ösztönöz bennünket eh, itt az Európai Parlamentben, akkor, amikor el kell magyaráznunk azt a kollégáknak, hogy miért is eh, kellene tag eh, státuszt adni Szerbiának. Egyértelmű lesz ez a feladat számunkra, és könnyű is lesz azután, hogy meghallgattuk Önt. Amit igazából nagyra értékelek, az az, hogy Szerbia valóban példaként szolgálhat Macedónia, Bosznia, Hercegovina, számára. Igazából most már egy földön járó Szerbiát láthatunk, megindult az európai folyamat ott is. Mindenképpen csak dicsérni lehet az önök elkötelezettségét. Ez valóban ez példaként szolgálhat Európában. Néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Először is a végrehajtással kapcsolatban mit kívánnak tenni a Nemzeti Parlamentben. Mi a, helyzet a telekommunikáció, illetve az energia területén? Június 15-ére kell itt erőlépést elérni. Mit tettek ebben a tekintetben végezetül? A mai média az ön kormányának átszervezéséről beszélt pontosan ez mit jelent. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter elnök úr, üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Szeretnék gratulálni önnek ahhoz a történelmi lépéshez, hogy aláírták a koszovói megállapodást, aláírták a megállapodást Koszovóval. Ez eh, valóban alkalmas arra, hogy begyógyítsa a sebeket, és ezáltal megindulhassanak az európai úton. A tolerancia párbeszéd nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy bizonyos korábbi gyakorlattól eltérjenek. Miniszterelnök úr, szeretném feltenni a következő kérdéseket önnek. Tudom, hogy eh, hogy eh, hozzá lehet férni a korábbi jugoszláv eh, kommunista archívumokhoz, és szeretnék ezt elérhetővé tenni. Tudom, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, és tudom, hogy ez nem csak Szerbiában ütközik ellenkezésbe, köszönhetően annak, hogy volt egyfajta ügynöki rendszer, és ebben az ügynöki rendszerben a politikai szövetségesek, diplomaták is benne voltak. Ugyanez a helyzet nálunk is Bulgáriában. Van -e bármilyen fajta elképzelés, hogy inkább nem, kívánna, nem kívánná mennyitni ezeket az archívumokat. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy a korábbi kommunista országok, amelyek nem tették meg ezeket a lépéseket, ott sokkal kevésbé voltak sikeresek a múlt feldolgozásában, mint azok, amelyek nem tartották ezt titokban. Mindenképpen sikert kívánok önöknek a további úthoz. Chair, Köszönöm szépen, Rulacsek úr következik, aki a nyugat-balkáni munkacsoport vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a miniszter elnök úr itt a szabizottságunkban. Először is hadd a bátorságához. Tudom, mennyire nehéz ilyenfajta fájdalmas, történelmileg érzelmileg, kulturálisan is fontos kérdésekkel foglalkozni, mint Koszovó. Gratulálok a megalapodáshoz Pristinával. Szerintem most már van egy végrehajtási terv, és mindannyian ebbe egyetértettünk abban, hogy ez a megfelelő lépés volt. A Szociáldemokrata frakció az Európai Parlamentben nagyra értékeli az önreform törekvéseit is, említette az igazságszolgáltatási reformot, a kisebbségeket, a jogállamiságot, stb jó úton halad, és úgy gondoljuk, hogy ezért juttalomnak is járnia kell. Nem az EU-tól, hanem a kormányoktól függ az, hogy kitartsanak ígéreteik mellett, és Szerbia a következő tanács ülése meg kell, hogy kapja az időpontot. Ez a mi álláspontunk. Megelmítette a 2020-as évet, hogy ez mennyire fontos lesz majd Belgrád számára. Úgy gondolom, hogy körülbelül nekünk is ezt a 2020-as időpontot kell figyelembe vennünk akkor, amikor a bővítésről beszélünk, és amikor a fejlesztésről beszélünk, nem csak Belgrád esetében, hanem teljes Szerbia esetében. Szerbia kulcsfontosságú stratégiai partnerünk a teljes Bal- Balkánon. És hadd tegyem fel a kérdésemet is. A gazdaságról beszélt, mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a gazdasági helyzet. 20% vagy akár magasabb is a munkanélküliség, tehát mindenképpen stratégiai infrastruktúra projektekre van szükség. Itt gondolok konkrétan arra, hogy Belgrádot össze lehetne kötni autóutakkal és vasúthálózattal, a szomszédos városokkal, gondolok itt Budapestre, Skopjára, Skopjére, Bukarestre, Szófiára. Tehát ezek a projektek segíthetnének bennünket a gazdasági fejlődésben. Hogyan látja ön mindezt? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Brandner asszony következik. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm szépen üdvözlöm Önt itt a parlamentben, körünkben. Itt ülök. Először is Szeretnék önnek gratulálni mindahhoz, amit nagy bátorsággal elért népével együtt. Valóban látni lehet azt, hogy hosszú távon terveznek, és ezt mindannyian csak üdvözölni tudjuk, és ehhez gratulálunk. Mindenek előtt szeretnénk, hogyha ezt a tudat folytatnák. Engedje meg, hogy két rövid kérdést tegyek fel, és egy megjegyzést tegyek. Egy kérdés, mit gondol, mit kíván tenni azért, hogy az észak-koszovói szerbeket is maga mellé tudja állítani, hogy meg tudja értetni velük, hogy mit tervez ön. Ez nagyon fontos pont, sok mindent végre lehet hajtani, de hogyha az emberek nem akarják a helyszínen azt, akkor az nagyon nehéz lesz. Ezért kérdezem azt, hogy a végrehajtási lépések mellett mit kíván még tenni? Második kérdésem. Ez egy eh, pontosabb kérdés, ez a koszovói rendőrség integrációját illeti. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az egyes személyek mögött, akik átmennek ebbe a rendőrségbe, van egyfajta eljárás, amelynek során a múltjukat is fel térképezik, esetleg a kevésbé szép területeket is feltérképezik, én ezt érdekesnek tartanám, hogyha erre válaszolni. Utolsó kérdésem, beszélt a gazdasági helyzetről Szerbiában, és azt, hogy már látják a, az alagút végén a fényt, de szerintem még mindig nehéz helyzetben vannak, és a pénzügyi tanács legutóbbi jelentése is aggasztóak, és igazából több intézkedésre sarkallanak. A válság idején nem szabad de könnyű váról venni ezt, és biztosítani kell azt, hogy nem a szabás fogunk küzdeni a bővítésért. Szeretnénk egy nagyobb távú bővítést, nem csak Horvátország esetében, és ezt támogatjuk mi is. Charles Tanok következik. Elnök úr! Dacic miniszterelnök úr szeretném üdvözölni öt az ECR frakció nevében. Szerbia régi barátja vagyok, és üdvözlöm ezt a meglepodást Belgrád és Pristina között, és az én követeléseim, hogy legyen egy állandó megoldás, most már lassan feleslegessé válnak. a kormányainak kép, képviselőit kifújolták a nacionalista, hogyan kíván ezzel szembenézni. Azt is hallhattuk, hogy volt, aki azt mondta, hogy ez csak egy brüsszeli megalapodás volt, tehát hogyan kívánja ezeket a közösségeket bevonni, akik úgy gondolják, hogy őket nem sikerül bevonni, hogyan kívánja őket is bevonni a munkába. Én értem, én nem tudom, hogy jól értettem-e azt, amit mondott, hogy, hogy, hogy a, az észak mitrovicei szerközösségeket Koszovó ellenőrzés alá vonják majd. Oroszországról is kérdezték, milyenek a viszonyaik a szomszédaikkal. Én Montenegróért felelős jelentéskészítő vagyok, Montenegró most eh, már eh, tárgyal, meg fennáll a lehetősége annak, hogy Montenegrónak sikerül felzárkóznia, és eh, mi lesz a helyzet Macedóniával, akik lemaradtak, tudják-e a helyzetüket, meg tudják-e oldani a név kérdését, és egy kényes kérdés, Horvátország csatlakozni fog, én ezt üdvözlöm, de fennáll-e a veszély arra, hogy a horvátok megnehezedik majd az önök csatlakozási folyamatát, hiszen önök konfliktusban voltak eh, ezzel az országgal. Köszönöm szépen. Avéla asszony következik. Miniszterelnök úr, üdvözlöm itt nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy itt van az Európai Parlamentben, és minden jót kívánunk a Szerbiának. Hogyha megnyílnak a tárgyalások, az azt jelenti, hogy véget ér egy olyan hosszú periódus, amikor instabilitás volt a régióban. Az a kérdésem, hogy milyen közvetlen regionális együttműködési intézkedéseket kívánnak tenni, és hogyan kívánják hogyan szeretnék, hogyha a szomszédos országok kihasználnak ezt a történelmi jelentőségű pillanatot. Köszönöm szépen. Bosztináró úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Rendkívül boldog vagyok, hogy itt van önt, és már elmondom a kezdetek kezdetén, itt ülök egyébként, hogy sokkal jobb lenne, hogyha Szerbia barátai a szerb hivatalokkal megbeszélést szerveznének és beszélnének az európai út, útjáról. Most románul folytatom. Szeretném elmondani, hogy akik értik, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és tudják, hogy mekkora óriási felelősség van itt, és látják, hogy mekkora bátorsággal kellett rendelkezni a pristinai belgrádi vezetőnek ahhoz, hogy megtegyék ezt a lépést. Arra kérem önt, hogy a belgrádi politikai pártoknak mondja el azt, hogy nagyra értékeljük azt, hogy kisebbségi és többségi pártokból is csatlakoztak ehhez. Ez egy óriási lépés volt. Ugyanakkor szeretném elmondani önnek azt, hogy mostantól kezdve kevésbé lesznek most már nehezek a dolgok. Nincs ok Szerbia számára arra, hogy új feltételeket kapjanak, és biztos vagyok abban, hogy a tanács mindenképpen egy dátumot fog javasolni majd a tagyalások megkezdéséhez, mert Szerbia szerepe a regionális integráció szempontjából nem elhanyagolható. Nos, nagyra értékeljük mindazt, amit az önkormánya ebben az időszakban tett. Weigel kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr. Szlovénul fogok beszélni, nem szeretnék különböző nyelvebe belebonyolódni, de szeretnék gratulálni önnek a személyes eh, reformjához, ahhoz, amit a koalíciós partnerével végrehajtott. Ez már a modern politika reményét veti fel. Évekkel ezelőtt Donosek korábbi elnök irodájában egy koszovói tervet vázoltunk fel, és örömmel láttam azt, hogy ezen terv nagy részét végrehajtották az új kapcsolatok során, amelyben, amelyben most megállapodtak. A következőt szeretném kiemelni. Szerbia joggal választott egy új politikai vonalat, és szerintem ezáltal az Európai Unió tagjává is válhat, én ezt örömmel látnám. Két kérdésem lenne önhöz. A politikai tevékenység újvidéken, Arda pro-evropské usmeritve. A vajdaságon, illetve hogyan hogyan kívánják ezt politikai egy avantgárd elemévé tenni. A négy település Koszovó északi részén lehet, hogy ez nem fog megfelelni annak, amiben Pristinával megállapodtak. Sok sikert kívánok önnek, és remélem, hogy sikerül majd a szerb közvéleményt is meggyőzni, és valóban sikeres lesznek a tárgyalások, és, és, és tudnak majd csatlakozni az Európai Unióhoz. You have the floor. Thank you, President. Uh, dear Prime Minister, it's a great... Köszönöm, elnök úr. The shadow Köszönöm. A SSD frakció árnyék előadójaként gratulálni szeretnék a koszovói ügyben tanúsított magatartásába. Ahogy számos kollégám már említette, példa lehetne ez más regionális konfliktusok megoldására is. Európának nincs több alibije. És gyorsan meg kell indítani a tárgyalásokat az Európai Unió és Szerbia között. Én személy szerint mindenben támogatni fogom, a frakcióm is támogatni fogja. Tudom, hogy nagyon sok kihívás van a szerb kormányzat előtt, de megtalál minket. És úgy gondolom, hogy az egész Európai Parlament támogatja majd. Ahogy számos kollégám szólt a különböző országok álláspontjáról, én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Szerbia ugyanakkora regionális játékos, mint Törökország, ugyanolyan súlyjal. És uh, szeretném megkérdezni, hogy a Törökországhoz fűződő kapcsolatainkat hogyan látja. Köszönöm. Lunacek asszony? Végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. És üdvözlöm a zöldek nevében Dacic miniszterelnök urat. Koszovói előadó voltam, és ilyen minőségemben szeretném tiszteletemet kifejezni azért, amit tett. Tavaly, amikor hivatalba került, ellátogatott hozzánk, és akkor kihangsúlyozta, hogy szeretné a közeledést elérni. Kukán kollégám már megköszönte azt a politikai bátorságot, amelyről tanúbizonyságot tett. És most közel került a 40 kilométerhez, tehát igazából már csak két-három kilométer hiányzik a maraton befejezéséhez, amelyet tavaly kezdett. És mindenképpen számíthat támogatásunkra. Ez a megállapodás Szerbia és Koszovó között tényleg előremutató. Az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásoknak is itt az ideje. És Koszovóval is teljes körű megállapodást kell kötnünk. Minden maraton vége felé vannak még akadályok, és most ezekre szeretnék rákérdezni. A hétvégén a dél-kelet-európai együttműködés konferencia kerül megrendelésre, ahol miniszterelnök és külügyminiszterek vesznek részt. Még akkor is, hogyha az RCC meghívást küldött a koszovói elnöknek és külügyminiszternek, megakadályozta Nikolics úr részvételüket. Azt is hallottam, hogy néhány nagykövetségük még nem teljesíti a Koszovóval kötött megállapodásban foglaltakat ami konferenciákat és itt megbeszéléseket érint, és itt tovább. Szeretném megkérdezni, hogy mit szeretne tenni annak érdekében, elnézést, hogy minden szerb hatóság, intézmény azt a politikát folytatja, amelyet ön kormányzati szinten elhatározott. Szerintem ez roppant fontos az országa számára, és megkapja teljes támogatásunkat. Köszönöm. Most átadom a szót Pierre Mirelnek, a bővítési főigazgatóság részéről. Köszönöm, elnök úr! Szeretném én is kifejezni nagyra becsülésemet, hogy Szerbia történelmi lépést tett, ami elsősorban az ön és az ön víziójának érdeme, miniszterelnök úr. Az elmúlt hónapban hónapokban magas szintű párbeszédet folytatott Koszovóval Lady Ashton részlevételével. Az Európai Unió ebben a közeledésben béke folyamatot lát, ahogy említette megjegyzéseiben. Aktív részvétele a párbeszédben, és a bátor lépései, amelyeknek tanúi lehettünk. Nagyon fontos részét képzik a pozitív visszhangoknak, amelyek a bizottság részéről kerültek továbbításra. Reméljük, hogy folyamatosan végrehajtják a cselekvési tervet, ugyanúgy, mint a többi elemet, amelyről szó esett. És remélem, hogy nagyon hamar sikerül megállapodást kötni az energia és távközlés területén. Ez a koszovói lépés nagyon fontos mindkét, mindkét fél polgárai számára, de előmozítja a régió stabilitását is. És pozitív példája annak, hogy hogyan lehet függőben lévő bilaterális ügyeket megoldani a térségben. Füle biztos nemrég meglátogatta Szerbiát, tárgyalt a önök kormánya által végrehajtandó reformokról, szó esett a, az igazságszolgáltatás reformjáról, az antidiskriminációs intézkedésekről, antikorrupciós intézkedésekről, és ezeket a mi ajánlásaink szerint szeretnék megvalósítani. Nagyon fontos kérdések ezek, ahogy Brock úr is említette. Itt sok képviselő reményének adott hangot, hogy eh, Szerbiát június végén meghívják az EU integráció következő eseményére, ez pedig nagyon-nagyon pozitív üzenet az egész térség számára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Nagyon sok kérdés, és most válaszolhat elnök úr. Miniszterelnök úr. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő urak, ezek a kérdések sokkal könnyebbek, mint amelyekre a szerb parlament előtt kell válaszolnom, hiszen gazdasági kérdések lesznek majd a renden. Szeretném mindenkinek megköszönni a kérdéseit, aki eddig felszólalt, Szeretném megköszönni érdeklődésüket a szerbiai helyzet iránt. Szeretném megköszönni a bátorító szavaikat mindenki számára. És a felmerülő kérdések egy részét már megválaszoltam részben, de azért néha néhány kérdésre kitérnék. Tehát például a végrehajtás kérdése. A végrehajtás szorosan összefügg a határidőkkel, és a terv több részből áll. Először is a jogalkotásban meglévő változások, és itt mindkét félnek szerepet kell vállalnia. A másik téma a rendőrség, az igazságszolgáltatás reformja, helyi, helyhatósági választások ősszel, és nagyon fontos a szomszédországokban lévő szerb közösségek sorsa is. Az elkövetkezendő napokban találkozni szeretnénk, és azt reméljük, hogy néhány nehézség megoldásával sikerül végrehajtanunk a tervet. A végrehajtási tervvel párhuzamosan folytatjuk a megbeszéléseket az energia és távközlés területén. Itt is szoros idejeink vannak, és itt is közös érdekekről van szó. Itt nagyon sok fáradozásra van szükség. Nagyon sok akaratra, vágyra, hogy kompromisszumot érjünk el. Nagyon világos megközelítésünk volt. Nem beszéltünk státusszal összefüggő kérdésekről. Nyitott volt a párbeszéd. És itt nem arról van szó, hogy Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét. Elfogadtuk azt, hogy a 1211-es határozat alapján tárgyaljunk Koszovóval, és hogy részt vállalhassanak a szerbek is Koszovó életének alakításában. Ez pedig bizonyos méretű reformot is jelent, integrációs akaratot, bizonyos intézmények megváltoztatását, miután a megalapodás végrehajtásra került. Természetesen érdekünk, hogy a észak-koszovói szerbek és egész Koszovóban lakó szervek, szerbek részt vállalnak a megalapodás végrehajtásában. Nem lehet teljesen végrehajtani, hogyha csak Belgrád hajtja végre. Így folytatjuk a politikai párbeszédet, és jó magam és Vucic úr, a első miniszterelnök helyettes meglátogatta az Észak-Koszovóban élő szerbeket, és biztosította őket, hogy eh, szándékunkban áll, hogy eh, a lehető legnagyobb mértékben részt vállalhassanak a megállapodás végrehajtásában. Ahogy eh, tudják, ez a végrehajtási terv végrehajtandó, és új intézményi kereteket is kell biztosítani. És ezeket pedig az év végéig szeretnénk végrehajtani. Vannak rövidtávú feladataink is, amelyeket az elkövetkezendő években kell végrehajtanunk. Azonban ami a legfontosabb az, hogy mindenkinek meg kell győződnie róla, hogy mindkét fél, minden érintett fél érdekét szolgálja az, hogyha folytatjuk a tárgyalásokat. Szeretném kihangsúlyozni Eston asszony szerepét. Szeretném megköszönni, hogy ilyen pozitív módon vett részt a tárgyalásokban. Amikor Hillary Clinton és Lady Ashton eljöttek eh, Belgrádba, és Nikolic elnök és jó magam tárgyalásokat eh, folytattunk velük, és utána sajtókonferenciára került szó, akkor eh, a sajtókonferencián ugyanazt mondtam a sajtónak, mint a tárgyaláson, hiszen a régióban általában sajnos gyakran úgy van, hogy a politikusok mondanak egy dolgot a megbeszélésen, és utána egy teljesen más mondanak a sajtókonferencián. Ez viszont azt jelenti, hogy könnyebben szót értetünk egymással. Hogy mit teszünk és mit nem teszünk. Voltak nagyon konkrét kérdések, tehát például a kormány új alakítása, ezt megfelelő időben majd megbeszéljük. De az előttünk lévő időt tekintve Szerbiának mindenképpen politikai stabilitásra van szüksége, hogy elérjük céljainkat. Nem tudjuk pontosan, hogy kiről lesz majd szó konkrétan. Kovácsev úr korábbi jugoszláv archívumokról beszélt, nem vagyok annyira fiatal, 47 éves vagyok, de nem hiszem, hogy a korábbi Jugoszlávia ar archívumaiban én szerepelnék, de semmi kifogásom ellene. Igazából ez nem sérti a régió országainak érdekeit. Nem hiszem, hogy bármilyen probléma lenne a archívumok megnyitásával, ami a szomszédos országainkhoz fűződő kapcsolatainkat, én itt teljes mértékben egyetértek az Európai Unióval. Nagyon fontos, hogy ezekkel a az országokkal jó kapcsolatban legyünk. A fővárosok viszonylag közel vannak, viszont a kommunikáció azért nincs olyan közel. Nincs légi összeköttetés, az utak ott vannak, és nagyon fontos az, hogy a tízes folyosót, a tizenegyes folyosót, amely Montenegro irányába halad, felépítsük. És ez összeköt minket Romániával, Szarajevóval. Tehát nincsen például autópálya ezeken a, tér, ezeken a térségeken. Elmondtam, hogy szándékunkban áll Pristina és Nis között autópályát építeni. Nis Szerbia déli részén található és aztán ez tovább megy Magyarország és Bulgária irányába. És nagyon erős a forgalom ezen a térségen, és nagyon rosszak az utak. Hát nagyon sok témában sikerült megállapodást elérnünk. De nem állapodtunk meg az autópálya kérdésében, mert mi azt mondtuk, hogy az Európai Unió finanszírozza, és eddig még nem jött válasz. Tehát ezen a téren nem értünk el megalapodást Eston asszonynal. Tehát nem lehet egyszerűen az európai pénzre várni. De mindenképpen eh, a kormányom, a koalícióm teljes mértékben támogatja ezt. Ami itt a rendőrség integrációját illeti más struktúrákba, ténylegesen tervbe vettük ezt, és egy amnestia törvényt is elfogadtuk. Tehát az új intézményekbe tagozódik be a rendőrség is. Természetesen valaki, akinek bűnöző múltja van, nem dolgozhat a rendőrségnél, a terroristák, korábbi terroristák. Tehát ez mindkét oldalra vonatkozik. Nagyon fontosak a gazdasági lépések. Ezekben a hetekben az a feladatunk, hogy minél több befektetőt vonzunk, és ez hosszú távú feladat. Amennyiben nem fejlődünk, nem juthatunk előbbre, akkor nem érhetünk el takarékoskodással minden. Takarékoskodhatunk a kiadásainkkal, például észerűsíthetjük az állami közigazgatást. Viszont a nyugdíjak tekintetében, a bérek tekintetében ez lehetetlen, hiszen 365 euró Belgrádban az átlag fizetés. Tehát a helyzet hónapról hónapra változik a nyugdíj körülbelül ennek a fele. Ilyen körülmények között nagyon nehéz kijelenteni, hogy oké, okay, csökkentjük a béreket és a nyugdíjakat. De tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy mind ezek az intézkedések a szociális növekedés irányába mutatnak majd. 2%-os növekedésről van szó. 5%-os legyen ez amikor a mi kormányzati ciklusunk a végéhez közeledik. Tehát egy látható gazdasági javulást kell észlelnünk. Amit tettünk, azt támogatta a parlament is, a parlament többsége támogatja a politikánkat, és el kell mondanom, hogy nem támogatták az egyezményt olyannak, amilyen, de támogatták Szerbia orientációját, hogy előre mozduljunk. Ezt támogatták. És ebben a tekintetben a nacionalista elem nem veszélyeztetheti a haladás irányába történő elmozdulásunkat, hiszen ez a szerb lakosság érdeke. Ironikus, hogy az egyetlen párt, amely ellenzi a megállapodást, az Vojislav Kostunica pártja, aki legyőzte Milosevicet a választásokon. De mindenkinek, minden politikai pártnak joga, hogy legyen egy saját politikai meggyőződése. A, EP-ben itt vannak a pártok, itt vannak a párt családok, a frakciók, és azt kérjük a parlamenttől, hogy vonja be a mi pártjainkat is az európai párt családokba. Hiszen a mi pártjaink is osztják ezeket az értékeket. Az én pártom például nehezen integrálódik a szocialista-szociáldemokrata frakcióba. Nehézségeink vannak az integráció során. Ezek a problémák az országunk belpolitikájával függenek össze. Mert egy másik frakció, amely pillanatnyilag nincs hatalmon, más helyzete szembesül. De a szocialista párt Vucic úr a haladó pártot képviseli, és véleményem szerint a szerb pártok is legyenek tagjai az európai párt családoknak. Ami vajdaság autonómiáját illeti, az egy alkotmányban rögzített dolog. És viszont vajdaság nem lehet állam az államban mindenki kijelentette például a koszovói szerb közösségből, hogy nem lehet egy republika Srpska, boszniai, hercegovinai módszer alapján. A vajdasági autonómia egy Szerbián belüli, és nem egy Szerbia elleni autonómia. És olyan politikát kell folytatnunk, hogy folytassuk az alkotmányos kereteken belül az, az autonómia kiépítését. Most, ami Ohridra vonatkozik. Itt is megfelelő eszközzel kell kezelni a helyzetet. Szerbia nem ellenzi Koszovó részvételét a regionális fórumokon. Nem, nincs erről vita. A kérdés az, hogy hogyan történjen ez. Hogyan valósuljon meg ez az együttműködés. De most uh, megfelelő módot kell találnunk, amely lehetővé teszi ezt az együttműködés. Úgy vélem, hogy ez az eset önmagában és azt mutatja, hogy nagyon komolyan kell vennünk az ilyen problémákat. És ne keverjük össze ezeket a dolgokat ilyen jellegű megbeszélésekkel. Itt természetesen politikai döntéseket kell hozni. A Szerbiának nem érdeke, hogy Tacsival tízszer tárgyaltunk már, és Catherine Ashton is. És nem lenne logikus számunkra, hogy eh, más fórumokon, más szinten tárgyaljunk a pristinai képviselőkkel. hát milyen fórumokról van szó? De éppen ezért ezt a témát töröltük a napirendről. Tehát érdekeltek vagyunk a stabilitásba, minden szomszédunkkal szoros kapcsolatokra törekszünk. Pénteken például Romániába látogatok. És mindenképpen nyíltan kell a problémákról szólni és így megoldani. Románia és Szerbia barátok. De legutóbb igen, Németország is zöld utat adott nekünk, amikor tagjelölt státuszt kértünk. Tehát ezekről a problémákról nyíltan kell szólni. Most Macedónia lesz a két kormány között egy megbeszélés, nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, Montenegróval is, és remélem, hogy a jelen szoros viszonyoknál is szorosabb kapcsolataink lesznek, tehát főleg a közös érdekünk a tagság miatt. Tehát nem kívánunk semmi rosszat Montenegrónak. Ami Törökországra vonatkozik, semmi előítéletünk nincs Törökországgal szemben. Törökországnak nyilván szerepe van a régióban, hiszen nagyon nagy ország. És kapcsolataik vannak Törökországgal, de nem szorgalmazzuk azt, hogy a régiót kiszolgáltassuk más országoknak. És mielőtt áttérek a török kapcsolatokra, szeretném megjegyezni, hogyha valaki nincs ott a régióban, akkor más fogja betölteni az űrt. Mm, most Oroszországról szólva, Szerbiának régi baráti kapcsolatai vannak Oroszországhoz. Szerbia érdekében áll, hogy legyenek partnerei a nyugaton. Ez nem férhet semmi kétség. Természetesen keressük a partnerségeket, Éppen ezért írtunk alá Franciaország és a stratégiai partnerségi megállapodásokat, és hasonló törekvéseink vannak Oroszországgal kapcsolatban. Az Orosz Föderáció kapcsolatban baráti politikai és gazdasági kapcsolatokat szeretnénk kialakítani katonai elemek nélkül, illetve a regionális stabilitást nem szeretnénk ezekkel a kapcsolatokkal veszélyeztetni. Vannak olyan országok, amelyek sokkal jó gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek Oroszországgal, mint például Szerbia. Végezetül pedig önök említették Törökországot. A Balkánok kifejezés Bulgáriában egy hegy neve is, Itt a bark and can török szavakról van szó. A bark vért jelent, a kán pedig mézet. Én azt gondolom, hogy egy pohár mézet kéne meginnunk, mint sem, hogy vért ontani a Balkánon. Nagyon sok dilemma volt az önök részéről is, ezt vallják be. Tőlünk nem vártak úgymond semmi jót. Bármit is tettünk, mindig pozitívumként értékelték. A helyzet most nem annyira pozitív, hiszen túl magasak az elvárások, és többet várnak tőlünk, mint Istentől magától nem csak az Európai Unióban, az európai polgárokkal, illetve az európai parlamenttel kapcsolatban nőttek az elvárások, hanem a saját polgáraink is jelentős elvárásokat támasztanak felénk, tehát mindenki. Új politikákra van szükség egy új korszakban. Fontos, hogy Szerbiát új pozícióba tegyék a saját polgáraik számára is, illetve szempontjából. Keresni fogjuk az önök támogatását a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez, hiszen ez a további út szempontjából jelentős ösztönző tényező lenne Szerbia helyzete szempontjából és a Balkán helyzete szempontjából. Én szeretettel látom Önöket Szerbiában, bármikor jönnének is, és remélem nem fognak elfeledkezni majd a vendégszeretetünkről, hiszen vendégszerető nép vagyunk. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, köszönjük kitűnő előadását. A jó hírt, amit megosztott velünk, elérte köszönjük a kedves meghívást, aminek mi hamarabb eleget fogunk tenni. Köszönjük szépen. Uh, jó.